Well, good afternoon, dear, dear colleagues. We have quite busy agenda today, so let us start. Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit, kezdjük el a TAX 3 mai ülését. Mindenk után meghallgattunk szakértőket, EU-s biztosokat és minisztereket is a TAX 3 munkásságának első 8 hónapja alatt. A társjelentéstevők ma bemutatják azt, hogy mire jutottak, illetve hogyan kívánják javítani az EU-s keretet a pénzmosás elleni küzdelemben. A jelentés tervezett angol változatát megkapták a képviselők november 14-én, az összes nyelvi változat elérhető a TAX 3 weboldalán. Ami a menetrendet illeti, a következőket tudom elmondani, a módosítók benyújtásának határideje délután 5 óra, december 17-én, a módosítók megvitatására a szakbizottságban január 29-én kerül sor 2019-ben, azaz, hogy jövőre. A szakbizottságban február 27-én szavazunk, értelemszerűen szintén jövőre, és a plenáris 2019-ben a második márciusi Strasburgi ülésén vitatja meg a jelentést és szavaz róla. Mindenkinek 7 percet tudok adni a bevezető megtartására, majd az jelentéstevők 4-4 percet kapnak, és aztán következnek az egyéb hozzászólók. A néppárt jelentéstevője Ludek Niedermayer, ő kapja meg a szót 7 percre, tessék. Köszönöm szépen, először is nagyon örülök, hogy kevesebb időt kaptam, mint a szakbizottsági, egyéb szakbizottsági tagok, de nem fogok minden képpen 7 percen keresztül beszélni. Évekkel ezelőtt létrejött az első különleges bizottság, amely az ügyekkel foglalkozik, és ennek következményeképpen aztán további három mandátumot kapott ez a szakbizottság. Úgy tűnik, hogy az adóelkerülés, adókikerülés, pénzmosás elleni küzdelem még messze nem zárult le. Ezt mutatja az is, hogy újabb botrányokra került sor a téma kapcsán. A jelentésünk összegzi a különböző botrányok történetét, a LuxLeaks volt az első 2015-ben, aztán a Taxa, a Taxa 2 és a PANA is foglalkozott ezekkel az ügyekkel, ezeket tekinti át a jelentésünk, továbbá a legutóbbi problémákhoz kapcsolódó további jogi hézagokra virágít rá, a legutóbbi ezek közül a Camex botrány. Úgy gondolom, hogy sok területen egyébként előrelépés történt, büszkék lehetünk arra, hogy milyen eredményeket értünk el, és ezekben jelentős szerep jutott a parlamentnek is. Új jogszabályokat alakítottunk ki, növeltük az átláthatóságot sok területen, és úgy látjuk, egyre inkább szándék mutatkozik arra, hogy a problémákat kezeljük. Azonban továbbra sincs köze, közös megközelítés bizonyos problémák megoldására, gondolok itt például az ÁFA reformra és valamint a CCTV-re, és úgy tűnik más aspektusok kapcsán hiányzik a robusztus jogi alap, ilyen például a pénzmosás, de továbbra sem megfelelő a végrehajtás sem, és nincs elégséges együttműködés, ez is alása a közös törekvéseinket. Összességében azt mondanám, hogy nagyon sajnálom, hogy a tagállamok nem hajlandóak lemondani egy pici szuverenitásról annak érdekében, hogy hatékonyan le tudjuk küzdeni a meglévő problémákat. Ha ezen a téren nem történik változás, akkor valószínűleg nem lesz előrelépés. A jelentésben nagyon sok ügyet, kérdéskört felvetünk. Ha hangsúlyozni szeretném, hogy a terjedelem korlátozott volt, ezért jepével együtt sok módosítót is előkészítettünk, amelyeket, amelyet később be kívánunk nyújtani. Mert biztosak akarunk lenni abban, hogy minden fontos kérdésre kitér a szöveg. Az elnök félbeszakítja hozzászólót. Kérem kollégák, ne beszélgessenek itt a teremben. Kérem, a termen kívül folytassák magánbeszélgetéseiket. Akkor kezdjem előről? Vagy talán mégsem? Nos, szerintem a jelentésben felvetett problémák, amelyekre talán eddig nem figyeltünk eléggé oda, a pénzmosás, a héjacsalás, és aztán vannak speciális kérdéskörök is, mint például az úgynevezett aranyvízumok kérdése. Szeretném hangsúlyozni, hogy az adóhatóságok és más hatóságok most már hatékony eszközökkel rendelkeznek, ugyanis egyre több a rendelkezésre álló adat. Nagyon fontos, hogy összpontosítsunk a megfelelő adatmegosztásra. Nem feltétlenül több adatra és nagyobb hatáskörökre lenne szükség, inkább hatékonyan kellene használni a kezünkben lévő eszközöket és adatokat. A múltban emellett leginkább arra figyeltünk oda, hogy a kettős adózást megszüntessük, de azt is tudni kell, hogy a kettős adózás problémája mellett a növekvő költségek, valamint az adó ügyi kötelezettségeknek való megfelelés terhei, és az adófizetéshez kapcsolódó bizonytalanságokat is kezelnünk kell, hiszen így biztosíthatjuk azt, hogy a tisztességes adófizetőket megjutalmazzuk a kötelezettségvállalásukért, ezt pedig úgy érhetjük el, hogyha elfogjuk a rossz fiúkat. A pénzmosás elleni közdelem területén biztosítanunk kell, hogy a rendszer robusztus legyen, hogyha a tagállamok nem hajtják végre megfelelően a jogszabályokat, akkor el kell gondolkodni azon, hogy a pénzmosás elleni irányelvet talán rendeletté kellene alakítanunk, azért, hogy világosabb legyen a jogszabály, és hogy biztosítsuk annak megfelelő betartását. Beszélhetnék még hosszasan erről a témáról, de biztos vagyok benne, hogy Jepe is szeretne elmondani egyet -egy mást. Köszönöm neki a konstruktív együttműködést, remélem, hogy ez a jövőben is folytatódni fog. Szeretnénk biztosítani azt, hogy az Európai Parlament üzenete ebben a témakörben világos legyen. Remélem, hogy a munka folytatódni fog a továbbiakban is is. Köszönöm önnek is, elnök úr, a munkáját, valamint a titkárság munkáját és a szakbizottság egyéb tagjainak a munkáját. Köszönöm. Köszönjük szépen, az eszendítás tevője Jepe Kofod, 7 perce van. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Engedjék meg, hogy először is én is köszönetet mondjak Ludek Niedermayernek, amiért ilyen konstruktívan állt hozzá a közös munkához. Nagy, nagyon örültem az őszinte eszmecserének itt a szakbizottságban. Nem titok, hogy egy csomó dologban nem értünk egyet, de azt hiszem sikerült megfelelő kompromisszumokat kialakítanunk sok-sok kérdésben, és aztán vannak olyan kérdések, amelyekben abban tudtunk csak megállapodni, hogy nem, nem tudunk megállapodni, de hát azt hiszem egy parlamentben ez elfogadható. Köszönöm szépen én is mindenkinek, a titkárságnak és az SZND csapatának is. Nagyon szoros volt az ütemterv, ezért mindannyiunknak nagyon keményen kellett dolgoznunk. Ami a pozitívumokat illeti, biztos vagyok abban, hogy a kemény munkánk gyümölcsöző lesz. A jelentéstervezet nagyon alapos, határozott, ami az ajánlásokat illeti, és remélhetőleg világosan is fogalmaz. Nem riadunk vissza attól sem, hogy országokat, hatóságokat, vállalatokat, pénzintézeteket nevezzünk meg, hogyha nem tesznek eleget kötelezettségeiknek. Nagyon fontosnak tartom, hogyha e, ilyen is mire derül fény, akkor arról beszámoljunk itt a szakbizottságban és a nyilvánosság felé is. Csak akkor tesszük ezt azonban, hogyha világos dokumentumok, bizonyítékok állnak rendelkezésre. Szeretném kidomborítani azt, hogy konkrét dokumentumokra támaszkodunk ebben. A legnagyobb pénzmosási ügyekben konkrétan kitérünk a részletekre is, olyan ügyekben, amelyek a szakbizottság mandátuma alatt történtek. Konkrét lépéseket javasolunk különböző ügyekben, például a bankunió megerősítése, a pénzintézetek megerősítése kapcsán, aztán a globális fellépésben is, amelynek az élére az EU-nak kell állni, és amelynek a célja, hogy globális adóügyi igazságosság uralkodjon. Emellett az úgynevezett aranyvízum rendszerek használata fölött vagy alkalmazása fölött nagyon sajnálkozunk. Sajnálattal látjuk, hogy néhány tagállam nem alkalmazza az MLD 4-et, és a bizottságot felszólítjuk, hogy hozzon létre egy mechanizmust, amely a terrorizmus finanszírozás és a pénzmosás ellen lép fel, erre létre kell hozni egy új EU-s szervet, avagy rá kell testelni ezt a feladatot a már meglévő szervek egyikére. Nagyon fontos, hogy felismerjük, hogy Európa az elmúlt öt évben már nagyon sokat tett a pénzmosás és a pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelem területén, ahogy a Lódek is elmondta, de azt is el kell ismernünk, hogy még rengeteg a teendőnk. Vannak olyan tagállami hatóságok, amelyek továbbra sem tesznek eleget kötelezettségüknek, a felügyelet területén, nem működnek együtt, és nem cselekszenek kellő mértékben. Számos európai bank nem tesz eleget azoknak a, lege, azoknak a jogi követelményeknek, amelyek a legalapvetőbb adatszolgáltatást irányozzák elő az ügyfelek kapcsán. Emellett az európai rendszer inadekvátnak mutatkozott, ami a különböző illegális cselekmények felderítését, megakadályozását illeti. Sajnos ezek a tények Néhány gyakorlati információt is megosztanék önökkel. A jelentés tervezett terjedelmét illetően korlátozó, korlátokba ütköztünk. Ez azt is jelenti, hogy körülbelül 5 szövegnyi, öt oldalnyi szöveget fogunk benyújtani társjelentéstevőként módosítók formájában, és ezek lefedik azokat az aspektusokat, amelyeket nem sikerült a jelentésben a terjedelem miatt szerepeltetni. Kedves kollégák, önök is tudják, hogy még messze nem zárult le a munka itt ebben a szakbizottságban, továbbra is lesznek meghallgatások, lesznek missziók, delegációs látogatások, ezeknek az eredményei mind-mind tükröződnek majd a jelentés végső verziójában. Továbbra is dolgozunk majd a jelentésen egészen a plenárison történő elfogadásáig. Ezen felül nyilvánvalóan a kollégák is benyújtanak majd módosítókat, és a frakciók is, számítunk erre, és vannak ö, olyan témák, amelyekre azt hiszem a munkánk során még külön oda kell majd figyelnünk, néhány példát kiemelnék, ezek különösen fontosak a számomra, társjelentéstevőként még sokat tendünk például a közérdekű bejelentők védelme területén. A múlt héten egy, az egyik meghallgatás alkalmával hallhattunk a Dán bankokat érintő ügyről, és ennek kapcsán is kiderült, mennyire rossz a helyzet a közérdekű bejelentők védelme terén Európában. Tüzetesen meg kell vizsgálnunk a jelenlegi jogi kereteket EU-s szinten és a tagállamokban is. Zajlanak persze már a közérdekű bejelentők védelméről szóló irányelvvel kapcsolatos egyeztetések, remélhetőleg a parlament tekintetében, a parlament részéről ez egy mérföldkő lesz a közérdekű bejelentők védelmét illetően, de persze a szakértői véleményeket is figyelembe kell vennünk, és az ágazat specifikus jogszabályokat is meg kell vizsgálnunk a közérdekű bejelentők szempontjából. Emellett oda kell figyelnünk az úgynevezett non-disclosure agreement használatára, mert ezzel elhallgathatják, vagy nyomás alá helyezhetik a közérdekű bejelentéseket, bejelentőket, ami persze elfogadhatatlan. A COMEX dosszié kapcsán még rengeteg a munkánk. Ez az egyik legrossz, legsúlyosabb adócsalási ügy, legalábbis véleményem szerint. Nem utolsó sorban azért, mert tulajdonképpen kifejezetten lopásra került sor. Ellopták a közpénzeket, amelyekből iskolákat, kórházakat kellett volna finanszírozni, és az idősek ellátását biztosító intézményeket. Ez a lopás Svájchoz kapcsolódik, és részben azért jöhetett létre, mert sokkoló mértékű hiány mutatkozott a tagállami hatóságok miatt, gyakorlatilag kihasználták a tagállami mulasztásokat, szisztematikusan kihasználták a, a tagállami hiányosságokat, és a bűncselekményben résztvevők viszont nagyon hatékony információcserét valósítottak meg. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ilyesfajta lopásra ne kerülhessen sor ismét. Várom az együttműködést, kedves kollégák, a dosszié kapcsán. Remélem közösen egy nagyon erős mm, jelentést tudunk kialakítani. Mind a négy mm, speciális szakbizottságban dolgoztam, ezért röviden még egy mm, megjegyzést engedjenek meg. A munka itt a szakbizottságban nagyon konstruktív volt, az együttműködés szellemében zajlott, és azt hiszem ez igazi eredményeket is hoz majd a munkánk területén, tehát kollégák, várom az együtt, konstruktív együttműködést a mandátumunk végéig. Köszönöm. A teremben, ahogy körbenézek, az az érzésem, hogy akkor az ALDE most négy percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a két társ előadónak is a munkát. Egy nagyon kiegyensúlyozott jelentést készítettek el. Ez világosra teszi, hogy szorgalmas volt a szakbizottság, tartottunk meghallgatásokat, stb. Amivel még nem vagyok teljesen elégedett, az a konkrét javaslatoknak a kérdése. Végül is majd ahhoz, hogy hatékony legyen a munkánk, konkrét javaslatokat kell, hogy kidolgozzunk arról, hogy mit kellene megváltoztatni. Ugye nagyon-nagyon sok pénzről beszélünk, hogyha sikerülne e, az adók területén a csalás, az elcsalt pénzeknek csak egy kis részét is e, visszaszerezni, akkor e, a, nem kellene azon majd vitatkoznunk, hogy a GDP 1,2 vagy 1,1 százaléka álljon az költségvetésünk rendelkezésére. Tehát a csalás soknak ezeket a formáját nem tudjuk elfogadni, és itt fellépésre van szükség. A kérdés az, hogy milyen utat, eh, úton induljunk el. A digitális eh, vállalatokkal kapcsolatban a digitális szolgáltatások eh, adójával szeretnénk nagyobb igazságosságot teremteni, de azt hiszem, hogy itt kicsit rosszul látjuk a helyzetet, hiszen a számok, ezek csak szimulált számok, nem árulnak el sokat a valóságról, és időközben ezeknek a számoknak a felhasználását is visszavonták, tehát ezeket a, ezekről a számokról most már kiderült, hogy ezek helytelen számok, a digitális vállalatok más, sokkal kevesebb adót fizetnek, mint, az, mint a normál vállalatok. A adó szisztematika szempontjából is nagyon nehéz, hogyha megpróbálunk lyuk az árbevételen keresztül adóztatni egy vállalat nyerességét. Tudjuk azt is, hogy három nagy olyan terület van, ahol hát mondjuk az, hogy elég rossz a helyzet. Az egyik ilyen az áfa. 14 éve beszélünk az áfa csalásokról, és tulajdonképpen tudjuk, hogy mit kellene tenni, és ezt mégsem sikerül. A tagállamok sokat többet kellene, hogy tegyenek, és sokkal komolyabban kellene venniük ezt a kérdést. Nem használ hogyha egyik elemzés készül a másik után. A Cumex és a Kunkum ügyletek, amikről ugye pár hete derült ki. Nos, az nem lehet, hogy a tagállami felügyeleti hatóságok arra hivatkoznak, hogy nem az ő bűnöldöző szerveik illetékesek. Ezt szerintem a bankoknak kötelezettséget kellene vállalni egy nyilatkozatban, hogy az ilyen ügyleteket nem e, segítik, és hogyha megsértenék ezt a nyilatkozatot, mondjuk annak legyenek jogi következményei. Szerintem egy életre szóló szakmai, a szakmai gyakorlásának a tilalmát is ki lehetne róni szankcióként, hiszen az FIU-k a tagállamokban, ezek a pénzügyi hírszerzési egységek kife összeállhatnának egyfajta európai FBI-já, olyasmire, mint az USA-ban, ahol hallottuk a Cumex Kumkum ügyletekkel kapcsolatos meghallgatáson, hogy ilyen Amerikában már elképzelhetetlen. Egyetértek az előttem szóval, amit a közérdekű bejelentőkről mondott. A oknyomozó újságírók munkája borzasztóan nehéz, hiszen a milliárdosok egyszerűen beperelik őket, és hát ők nem tudnak két 300 ezer eurót kifizetni, hogy egy jó ügyvédet fogadjanak. Kevés az idő, ezért itt most be kell fejeznem. Thank you. Miguel Urban Crespo for GUE, four minutes. Köszönöm szépen. Négy percben a következő árnyék jelentéstevő kap szót. Köszönöm szépen! Úgy tűnik, hogy az elkészült anyag jó irányt követ. A megközelítés kiváló kiinduló pont, és ezt tudjuk követni. Az viszont aggaszt minket, hogy az előadó nyitott arra, hogy más frakcióval is tárgyaljon a jelentés tartalmáról. Gyakran láthattuk már itt korábban, hogy nem nagy koalícióban kell gondolkozni és többséget elérni, mert vannak olyan dolgok, amiről nem érdemes tárgyalni. Szerettem volna, hogyha erről a projektről többet tudunk tárgyalni. A nagy többség, hogy kizárjon másokat, ez fontos lett volna elkerülni, hiszen korábban ez a megközelítés garantált számunkra azt, hogy a mi frakciónk is alelnöki tisztséghez jusson. Így maradtunk a státuszkónál. Nos, van egy rendkívül fontos elemit: A valóság rendkívül összetett, és nagyon nagy kihatása van. És mindig le vagyunk maradva a botrányokhoz és a valósághoz képest. Nagyon fontos lenne a strukturális problémákkal foglalkoznunk, azért, hogy ne mi legyünk az adó elkerülés központja. Fontos a banktitokkal foglalkoznunk, és fontos az EU-n belül és a környező térségben felmérni, hogy milyen tabu kérdések vannak, hiszen ezen tabu a tabuk sora egyre nő. Ez olyan, mint egy medence. Hogyha van egy kis rés is a medencén, akkor az összes víz onnan kiszivárog. Tehát itt strukturális problémáról beszélünk, hogyha ezzel nem foglalkozunk időben. Az is aggaszt minket, hogy a, az előttünk lévő kérdések. PANA, TAX 1, TAX 2, ezek olyan kérdések, amelyekről már plenárison is döntöttünk. Itt nem konszolidált témákról van szó, és ebben a mostani szövegben ezek nem jelennek meg. Nem hiszem, hogy normális dolog lenne az, hogy a parlament által korábban elfogadott témákat nem vesszük be ebbe a jelentésbe. Mik a kérdéses pontok? A közvetítőkről kellene ismét beszélni. Ez beszél itt a jelentés, és ez, ez számunkra elfogadhatatlan. Fontos, hogy a jelentés egy külön fejezetben beszéljen róluk. Elfogadhatatlan, hogy a bankokról csak egy részben beszélünk, míg a batrányokból az derült ki számunkra, hogy a bankok nagyon is aktív szereplői, és megkönnyítik az adóelkerülés módszereit. A PANA jelentés sokkal egyértelműbben fogalmazott ezen megkönnyítők, közvetítők szerepéről, ami itt ebben a jelentésben nem szerepel ami az adóamnestiát illeti. Nem ítélik ezt itt el, miközben a panna jelentésben már ez benne volt. Ami a ami a postafiók cégeket illeti, ezek rendkívül elterjedtek. És vannak olyan országok, Luxemburg vagy más országok, ahol azt mondják, hogy az ilyen jellegű jelenségek arra utalnak, hogy adóelkerülésre utalhatnak. Hát ennél sokkal egyértelműbben fogalmazott a PANA jelentés. És a PANA jelentés egyértelműbben fogalmazott az adóügyi nyomozási együttműködésről is. A parlamentnek nagyon sok hasznos elem van a kezében, amit itt ebben a jelentésben nem találunk. Az INTA 2016-ban készített egy jelentés erről a témáról, azt is át kellene ide venni. Úgy gondoljuk, hogy vannak más aspektusok is, amelyeket kritikusabban kellene megfogalmazni. Például az adóparadicsomok listája. Ezen lista szerintünk az a tény, hogy bizonyos adóparadicsomokat nem ismerünk el az EU-n belül, és hogy összesen hat országot tartunk adóparadicsomnak, és ez mind fejlődő ország, ez azért elgondolkodtató. Nem lenne jó, hogyha az elveiben nem kielégítően működő mechanizmusról beszélnénk, miközben a globális megoldást nem keressük ami az adóügyi megállapodásokat illeti, ahol a nemzetközi vállalatok realitását elismerik, és hogy a tagállamok milyen státuszt nyújtanak számukra, erről is beszélni kell. Úgy gondolom, hogy ezt mind egy más kereten belül kellene megoldani. Elnök, kérem, hogy tartsák be a hozzászólási időt. Sven Gigolt kap négy percet. Köszönöm, elnök úr. Először is Köszönöm a társelőadóknak az elkészült jelentéstervezetet. El kell, hogy mondjam, hogy én nem láttam nagyon itt ilyen nagy koalíciós logikát eddig ebben a szakbizottságban, és nem látom ennek a jelét most sem. Én nagy örömmel folytatom ezt a jó együttműködést ezen kérdésben a politikai határvonalakon túlmenően. Ezt akartam először elmondani. Természetesen a jelentésben nagyon sok jó megfogalmazás van, és fontosnak tartanám, hogy hasonlítsuk össze, hogy az előző szakbizottságokban itt értünk el, és hogy nehogy megfeledkezzünk olyan jelzésekről, vagy figyelemfelkeltő kérésekről, amelyeket azóta nem sikerült végrehajtani, és persze azt is fel kell mérni, hogy mi az, amit sikerült végrehajtani. Különösen szeretnénk, hogyha egyértelmű benne a megfogalmazás azzal kapcsolatban, hogy bizonyos bizottsági javaslatok még mindig a tanácsnál blokkolásra kerültek. Az országonkénti jelentés és a köta, a közös adózási alap. Ezzel foglalkozni kell, és a parlamentnek nyomást kell gyakorolnia a tagállamokra azért, hogy megfelelő jogalkotási változásokat eszközöljenek. És nagyon egyértelműen kell fogalmazni arról, hogy nincsen elég együttműködés a tanácson belül arra, hogy velünk megosszák az anyagokat, és a bolgár elnökséggel sem, akik sorra utasították vissza a mi meghívásunkat, ami az őszinte együttműködés elvének a megsértése. És ezt egyértelműen ki kell mondanunk. Ami a társasági adót illeti, fontosnak tartjuk kiemelni, hogy még mindig vannak hiányosságok a DAC 3-mal kapcsolatban, az adóügyi döntésekkel kapcsolatban, és még mindig lefele versenyzünk a társasági adóval kapcsolatban. Például ami a patent boxokat illeti, vagy az adó arányát. Ami azt illeti, hogy egyre inkább lefelé próbálnak egymással versengeni a tagállamok az adózási szinttel kapcsolatban. Még mindig vannak olyan tagállamok, amelyek útlevelet árulnak, amely révén az eu ban be lehet költözni azért, hogy kedvező adózási körülmények között tudják a tevékenységüket végezni, sőt, még adott esetben konkrét adózási rendszert, rezsimet is felkínálnak a beköltözőknek. Ezt nem lehet elfogadni az EU részéről. Itt lépnünk kell. Ezen kívül komoly hiányosságok vannak az igazgatási együttműködésre vonatkozó irányelvben is, amelyet mi megszavaztunk. Például azon bevétel, amely eh, hard ö, eh, eszközből indul, nem kerül idebe, és a pénzmosással hasonlatosan itt az adóügyekben is azt látjuk, hogy ha valaki azt érzi, hogy nagyon nagy a nyomás a mindennapokban, például az albérletek szintjére, akkor az ezzel kapcsolatos jövedelmet nem fogják automatikusan áthárítani. Kérnünk kell azt is, hogy EU szinten szabályozzuk a kriptovalutákat. Erről már többször beszéltünk, ez nagyon fontos kérdés, és fogalmazunk egyértelműben az, arról is, hogy a fejlődő országokra milyen negatív hatásai vannak ennek, itt többet tehetnénk, és végül pedig egyértelműen fogalmazzunk az a SLEP ellenes jogalkotásról is, ahhoz azt az előttem szóló is már elmondta. Ami a cum-ex botrányt illeti, ebből kiderül, hogy egyértelműen európai FBI-ra vagy gazdasági rendőrségre van szükség, azért, hogy ugyanúgy tudjuk a polgáraink biztonságát védeni a pénzügyi büntetések vagy bűncselekmények ellen európai szinten. Tehát európai intézményekre van szükség ehhez, ők tudják ezen bűnözőket üldözni. Köszönöm. Több előadót vagy árnyék előadót nem látok a teremben, ezért elkezdjük a második kört. Tom van den Kelare az EPP képviseletében. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm a kollégákat. Szeretném megköszönni én is az előadóknak a jelentés tervezetet. A legfontosabb kérdésekkel foglalkozik, amik a Paradise Paper kapcsán kiderültek. És rendkívül fontos, hogy a jelentés tényekre, adatokra épül fel. Ez a két elődön a köszönhető. Úgy gondolom, hogy ez megkönnyíti a vitát, és a bizottságunk szakmaiságának ez jót fog tenni. A parlamentre nyilvánvaló, hogy egy kiváló minőségi jelentést eh, akar. A, az csalásokkal kezdeném. Először is nagyra kell értékelnünk azt, hogy a eh, fejezetekben kiemelik azt, hogy mennyire fontos az áfa rendszer korszerűsítése. Egy eh, átfogó képet kapunk az áfa csalásokról. Belgiumban például 3,1 milliárd a veszteség az áfa csalások révén, és 2019 rendben a költségvetési hiányt, hogyha meg emellé tesszük, akkor nem lett volna költségvetési hiányunk, hogyha nem veszítettünk volna ennyi pénzt az áfacsalásokkal. Az áfa csalás maga a legjobb példa arra, hogy hol van szükség európai fellépésre, hiszen a közösségen belüli forgalomnak a szabályait használják ki az áfacsalók, és különböző illegális konstrukciókat építenek fel. Az aranyvízum következő kérdés. Erről határozottabban kellene kommunikálni, és szerintem egy erőteljesebb szöveg lenne szükség a jelentésben is, hiszen itt pénzmosás veszélye túl nagy. Mindenek előtt nagyon nagy felelősséget kell vállalnunk a polgáraink előtt, és ezért meg kell szüntetni ezeket az aranyvízumokat. Végül a kriptovaluták kérdése. A, mi az Európai Bizottság véleménye erről? Itt sokkal ambiciózusabb lehetne a bizottság, és tényleges, konkrét javaslatokat várunk a bizottságtól, legyenek európai keretek, és itt tegyük lehetővé a pénzügyi innovációkat, másodszorban pedig szabályokat kell megalkotni hogy el, meg lehessen akadályozni a kriptovalutákkal elkövetett csalásokat. Összességében üdvözlöm a jelentést, és örömmel várom a további reakciókat, a további egyeztetéseket. Köszönöm szépen. Eris Line az SND képviseletében négy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is köszönet mondani Kofod úrnak és Niedermayer úrnak, a két társ előadónak. Nagyon előre tartanak már a munkában, és sok szakértelem halmozódott fel ebben a szakbizottságban az kérdésekkel kapcsolatban, ez jól tükröződik a szöveg magas minőségében. Néhány kérdések kapcsolatban, például, hogy hogyan alakulnak az adó kérdések, már eh, több állásfoglalást is elfogadtunk. Eh, figyelembe kell venni azt, eh, hogy különösen az áfa kérdése a fejlődő országokra is milyen hatást gyakorol. Az egyik leghatékonyabb eszköz az államok számára, hogy forráshoz jussanak, az áfa. Ugyanakkor um, itt um, a um, regresszív adóztatás helyett inkább a progresszív uh, adóztatás felé kellene ezekben az országban elmozdulni. Máskülönben egy ördögi körbe uh, kerülnek, uh, vissza kell szorítani a jóléti állam szolgáltatásait, a polgároknak nyújtott szolgáltatásokat. 2015-ben egyik állásfoglalásunkban már rámutatunk arra, hogy hogyan kellene fellépni az adókijátszás és az adókikerülés ellen, és itt a kormány közé megközelítést elleneztük, mert ez felhigította az esetleges szabály, szabályozásokat elemzésekre lenne szükség az európai politikák hatásairól, a fejlődő országokra gyakorolt hatásokról, mert csak így tudjuk elkerülni azt, hogy ezeket az országokat negatív hatások érjék javaslatokat fogok benyújtani a szöveghez. Másrészt az adóztatási jogokkal kapcsolatban is a fejlődő, illetve fejlett országok számára talán példa lehet, az ENSZ adóegyezménye, amiről köz meghallgatást is tartott láttunk. Az EU intézményeknek is fontos szerepe lehet az adó megállapodások tár- kitárgyalása során. Egy hanggal kellene beszélnie az Európai Uniónak, és tisztességesebben kellene eljárnunk a partnerországokkal szemben. Az egyébként kitűnő jelentést ez, én is szeretnék majd hozzájárulni. Köszönöm szépen az ALDE képviseletében. Nincs itt még a kollega, talán kihasználhatom ezt a rövid időt, és én is eltennék egy észrevételt, ami nem érdemi, talán inkább a megközelítéssel függ össze. Szeretném felidézni azt, hogy ez egy nem egy szokványos szakbizottsági jelentés. Ezt a szakbizottságot azért hozták létre, hogy elkészüljön ez a jelentés. És természetesen lesznek eh, meghallgatások, eh, missziók, eh, és ennek lesz költségvonzata is. Ez egy dolog. A másik észrevételem. A jelentésben be kell említeni azokat a bizottságokat is, akik a mi mandátumunk idején eh, szintén valamilyen ehhez kapcsolódó munkát eh, végeznek. Mert a mandátumunkban kimondjuk, hogy arra kell helyezni a hangsúlyt, eh, hogy az előző hasonló bizottságok ajánlásainak milyen hatása van. Ez a jelentések között egyfajta Rolls-Royce lesz. Nagyon világosá kell tenni azt, hogy az ajánlások végrehajtásával mi is a helyzet, és ennek alapján kell új ajánlásokat megfogalmazni. Négy percben Sven Gigolt kap szót a zöldek képviseletében. Ebben a szakbizottságban már engem túl sokáig hallgattak, ez már elég volt, mondja Sven Gold. Ez is azt jelenti, hogy nagyon-nagyon hatékonyan dolgozunk. Akkor a KHDI eljárást nyitom meg, Poltánk, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék a társ előadóknak köszönetet mondani a nagyon érdekes és konstruktív jelentésért. Röviden csak annyit mondanék, hogy mit tartott tartottam nehéznek sok adó dossziéval kapcsolatban azt, hogy nem tartalmaztak elég adatot, nem tudtunk elég adatot elemezni, időnként sötétbeugrás munkánk. Európában a kutatási infrastruktúrát javítani kellene, hogy a döntés hozattal is javulhasson azáltal, hogy jobb és elég adat áll rendelkezésre. A digitális szolgáltatások adójáról is szó esik ezen a héten, és ez az előző megállapításra erre is vonatkozik. Még ami hiány, amit hiányoltam a jelentésből, az az, hogy hol van a szó a tagállamok reagálásáról. Ugye a tagállamok között is nagyon fontos nagy pénzek áramlanak, és van, ahol nagyon magas adókulcsokat alkalmaznak más országokban, nagyon alacsonyokat. Én ugye holland vagyok, úgyhogy ne tudom mondani, hogy igen, nagyon sok pénz Németországból, Franciaországból, Olaszországból, Hollandiában áramlik és hogyha az Európai Unióban ez nem lehet, hogy az egyik tagállam kárt szenvedjen más tagállamok politikája miatt. Európai megközelítésre van szükség, ezt eh, támogatja a parlament, például a eh, pénzmosás elleni szabályok kapcsán kicsit erőteljesebb szövegre lenne szükség. Itt eh, a központosítást meg kellene említeni, mert ez szerintem elkerülhetetlen. Sven Gigold az előbb beszélt egy európai FBI-ról, igen, hogyha a bűnözők is határon átnyúlóan eh, tevékenykednek, akkor eh, az üldözésük is határon átnyúló kell, hogy legyen. Itt eh, politikai támogatás mellett, ami ebben a házban nyilván a parlamentben megvan, a közvélemény támogatását is meg kell szerezni. Köszönöm szépen. Fiska Ua. Kétos puheenjohtaja, kétos... Asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, és minden munkatársnak, tisztviselőnek is, akik kitűnő munkát végzett ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Itt ebben a bizottságban adócsalással, adókikerüléssel, adókijátszással foglalkozunk. Itt elsősorban a gazdasági bűnözés ellen akarunk fellépni. Az oknyomozó újságírók, a közérdekű bejelentők már elég sok mindent feltártak, például a Cumex botrány is nekik köszönhető, de azért még ránk is sok munka vár. Az aranyvízumok kérdéséről szeretnék beszélni. Nagyon komoly biztonsági problémákat és kockázatokat is jelentenek ezek az aranyvízumok, és ez az összes tagállamot érintik, azokat is, akik nem alkalmaznak ilyen szabályokat, vagy nem adnak ilyen vízumokat. Elfogadhatatlan az, hogy valaki pénzt fizet, és így eh, vásárolja meg az uniós eh, polgárságot. Egyáltalán nincs eh, transzparencia, nem tudjuk, hogy hány ilyen vízumot adtak, és nem tudjuk azt sem, hogy pontosan milyen kondíciók mellett történik ez. Remélem, hogy eh, az ilyen konstrukciók minél előbb eltűnnek eh, majd. És nagy érdeklődéssel figyelem tehát az arany eh, vízummal kapcsolatos munkát, és azt, hogy a bizottság majd milyen ajánlásokkal áll elő. A jövőben eh, nagyobb kezdeményezőkészségre van szükség, amikor eh, eh, feltárnak ilyen ügyeket, hogyha nyilvánosságra kerülnek ilyen ügyek, akkor elsősorban az oknyomozó újságíróknak köszönhetően, hát akkor a tisztviselőknek is aktívabbnak kell lenni, és el kell járni ez ügyben. Köszönöm szépen Wolf Klintz még egyszer a nagyságrend, ezeknek az adócsalásoknak a nagyságrendje elég jól ismert a közvélemény nagy része előtt hiszen eh, a médiában szóban erről, nagyon sokat írnak ezekről az ügyekről a sajtóban. Eh, véleményem szerint eh, a közvéleményt meg kellene kérdezni, hogy egyáltalán bíznak-e még az EU-ban, mint olyan unióban, ahol szigorúan alkalmazzák a jogszabályokat, és ahol jogállami elvek alapján működnek. Azt kockáztatjuk, ha nem teszünk semmit, hogy az emberek elkezdenek kételkedni abban, hogy vajon a demokrácia a helyes rendszere egy ország kormányzására. Nem szabad, hogy félváról vegyük ezt, ezeket az ügyeket. Nem ellopott pénzek, bűnözök által ellopott pénzek visszaszerzéséről van szó az adófizetők javára, hanem hogyha nem találunk megoldást, azt kockáztatjuk, hogy aláássuk az EU és a demokráciánk alapjait. Ezért azt tudom kérni, hogy az ajánlásainkban a lehető legpontosabban fogalmazzunk, hogy be tudjuk bizonyítani a polgárok számára, most különösen az európai választások közelettével, hogy valóban mindent megteszünk azért, hogy eljussunk a bűnözőkhöz. Mert hogyha nem vagyunk elég gyorsak, akkor mindig előttünk fognak járni. Nagyon kemény ez a harc, de ha nem akarunk sokat veszíteni, akkor ezt a csatát meg kell nyernünk. Köszönöm szépen. Nem látom azt, hogy még valaki szeretne hozzászólni a KCI során. Akkor csatlakozom azokhoz, akik köszönetet mondanak a két előadónak az eddig elvégzett munkáért, és megadom nekik ismét a szót, hogy záró megjegyzéseiket tegyék meg. Ludek Niedermayer. Köszönöm szépen a kedves szavakat. Két dolgot szeretnék elmondani. Ez nyilvánvaló, hogy a meghallgatások eredményeit beépítjük majd a munkánkba. Tegnap is a Cumex és más dossziék vagy meghallgatások eredményeire is gondolok. Többen ígértek konkrét ajánlásokat módosító indítványok formájában, ezeket üdvözöljük. Igen, hát nem elég konkrét több helyen a szöveg, de van, amikor nem könnyű megtalálni, hogy mi a megoldás. Csak mindig új és új intézmények létrehozással magában nem jelent megoldást, de mindenképpen örömmel várom a javaslatokat. És végül Ah, igen, az előző parlamenti ajánlásokat be fogjuk építeni az anyagunkba, és például a közös konszolidált kapcsolatos, kapcsolatban már van vannak korábbi állásfoglalások. Szeretném Polna külön megköszönteni, megköszönni azt, hogy felvetette azt, hogy hiányoznak az adatok, adatokra, tényekre akarjuk alapozni a jelentésünket, amennyire csak lehet. Jobb adatok, azt jelenti, hogy jobb lesznek az eredmények, a következtetések és az ajánlások is, tehát ez kulcsfontosságú. Összefoglalva örömmel várom a e, kompromisszumos javaslatokat e, a jelentésben, jó gondolatokra szükség van, és ahol csak lehet, e, kompromisszumokra fogunk törekedni más frakcióbeli kollégákkal is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ludek. Jeppe lesz szendély képviseletében. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a kollégáknak a nagyon konstruktív hozzászólásokat. Krinc úrnak mondom a következőt. Teljesen igaza van az utolsó megjegyzésében. Következetesen be kell tartani a jogszabályokat, a jogállamisági elveket, és amikor adózásról vagy pénzügyi bűncselekményekről van szó, akkor nyilvánvaló, hogy nagyon nagy a szakadék a szabályok és ezeknek az alkalmazása, eredményes alkalmazása között. Még egy észrevételt hadd tegyek arról, hogy milyen hosszú a jelentés. Ugye ez korlátozott lehet a jelentés hosszúsága. Sok mindent szeretnénk fölvenni a jelentésbe, de hát prioritásokat kell meghatároznunk. Az előző bizottságok, a TAX 1, TAX 2 és a PANA bizottságok jelentései még mindig érvényesek, és ez a parlament politikája, hogyha mindent újra és újra meg kellene ismételni, akkor már nem lenne hely a mi jelentésünkben az új dolgok számára. Ezért nem utalhatunk mindig vissza az előző bizottságok által feltárt eredményekre, de építünk ezekre azért. Gigold úr, ami a kötát, illetve az ország elmondott jelentéseket illeti, ez nyilvánvaló, hogy a ciklus végéig ezt meg kell tenni, és a tanácsra nyomást kell gyakorolnunk, hogy ott is megfelelően járjanak el. Rá kell mutatnunk arra, hogy a tanács nem hajlandó az együttműködés, és ezzel megszegik a szerződés, hiszen, ahogy sokszor elmondtuk, nem adnak át nekünk anyagokat, pedig ez nagyon fontos, hiszen egy ilyen szakbizottság munkája az egy, ez elengedhetetlen, hogyha nem jutunk hozzá a talás részéről a jelentésekhez, az információhoz, akkor nem tudjuk megfelelően végezni a munkánkat. Felegyeztük az összes észrevételt, említették többen az áfa csalásokat, ez egy nagy fejezet, a Paradise papírok kapcsán is tavaly is kiderült, hogy nagyon komoly áfa csaló hálózatok működnek, de ennek a problémának a nagyságrendje, hogy többen elmondták, igazán hatalmas. Schlein asszony, fejlődő országokról, amit mondott. Itt, amit teszünk, az összhangban kell, hogy legyen a fejlesztési politikával, itt koherenciára van szükség. Az EU adó politikája, tehát koherens kell, hogy legyen a fejlesztési politika célkitűzéseivel. Ebben a kontextusban nyilvánvalóan, hogy a javaslaink a horizontális elvekkel összhangban kell, hogy legyenek. Ami a végrehajtást illeti, ugye nagyon sok jó jogszabályt fogadtunk el, és ugye valahol felhívjuk azt, hogy a következő ciklusban is legyen egy adózási albizottság, ugyanis azt látjuk, hogy amit ebben a parlamentben, az, ebben a ciklusban, amiket elfogadtunk, azt végre is kell hajtani kell, hogy legyen egy struktúra a parlamentben, ami folytatja a munkát. Ezt nagyon határozottan fogjuk kérni. És végül még annyit Pollal egyetértve, az adatok hiánya, vagy időnként csak az, hogy durva becslésekre kell hagyatkoznunk, hát ez nem könnyíti meg éppen a munkánkat. Ezért erősíteni kell az EU kapacitásait ezen a téren is, és akkor jobban fel tudunk lépni majd az adócsalások, a pénzügyi csalások és bűncselekményekkel szemben. Miguel úrnak még annyit, hogy mindenkivel szorosan együtt fogunk működni a jövőben, és hogy tovább javítsuk a jelentést, és ennek a szakbizottságnak a korábbi megállapításaitra fogunk építeni. Köszönöm szépen! Szeretném üdvözölni a Dán újságíró gyakornokokat, akik itt vannak a mai ülésünkön, és az ülésteremben hátul foglalnak helyet. Üdvözlöm őket, és szeretném még egyszer megköszönni mindkét eh, előadónak, az árnyék jelentéstevőnek, tevőknek és eh, a kollégáknak összességében a munkát, és köszönöm mindenkinek, aki ma hozzászólt ehhez a rendkívül érdekes vitához. Sikerült egy kicsit korábban is végezzünk, úgyhogy most egy rövid szünetet tartunk, és pontban négy órakor kezdjük, illetve folytatjuk Moszkoviszi biztos úrral. Köszönöm. Thank you. Thank you. Thank you so much.

Kedves kollégák, folytassuk a taxa 3 ülésünket. Szeretném sok szeretettel üdvözölni Moszkoviszi biztos urat, aki eljött ma hozzánk, hogy beszéljen azon ajánlások végrehajtásáról, amelyeket a korábbi parlamenti szakbizottságok fogalmaztak meg a mandátumunk keretein belül, és a decemberi ECOFIN ülésen is várhatóan jelentős döntések születnek a digitális adóztatásról. Sürgető ügy, az adóparadicsomok úgynevezett fekete listája is, úgyhogy rengeteg témát vitathatunk ma meg a biztos úrral. Nagyra értékelem hogy már másodszor jár itt a szakbizottságunkban. Nagyon rugalmas megközelítésről tett tanúbizonyságot, és mindig együttműködik a parlamenttel, úgyhogy ezért nagyon hálásak vagyunk. Üdvözlöm Önt, biztos úr, és kérem, tartsa meg bevezető beszédét. 15 perce van. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Alelnök urak és asszonyok, képviselő asszonyok és urak, köszönöm szépen a meghívást, mint mindig nagy örömmel fogadtam el. Több mint 8 hónapja foglalkozik az önök szakbizottsága ezzel a kérdéssel. Most négy hónappal a felkérésük, felhatalmazásuk vége előtt vagyunk, tehát nagyon időszerű most felmérni, hogy a közös küzdelmünkben az adócsalás és adóelkerülés ellen hol, hol is járunk. És közös ez a küzdelem, hiszen a ciklus eleje óta a bizottság és a parlament kéz a kézben vezette ezt a kérdést. Rendkívül fontos ez a kérdés, az önök szakbizottságának a feladata az európai adó gyakorlatokkal kapcsolatban. A TAX, a TAX 2, a PANA létrehozása a különböző adóbotrányok után, LuxLeaks, Panama Papers, Football Leagues, CUMEX, mind azt mutatják, hogy a parlament milyen erős kézzel foglalkozik ezen kérdésekkel, és teljesen kikerülhetetlen szereplővé vált az adócsalás és adóelkerülés elleni küzdelemben. A bizottság és a parlament természetes szövetségessé vált ezen küzdelemben. És azt gondolom, hogy rendkívül hatékonyan működtünk együtt. Szeretnék köszönetet mondani az önök támogatásának, és természetesen önök mindig számíthatnak a mi támogatásunkra ami a polgáraink elvárásait illeti. 75%-ük azt gondolja, hogy többet kellene tennie az EU-nak az adócsalás elleni küzdelemben. Ez az egyik prioritás számukra. Lépnünk kellett, ezt látván, és a választásokig folytatni kell ezt a küzdelmet. A jövőbeni parlament, a jövőbeni bizottság is fontos, hogy folytassa az most elkezdett munkálatokat abból a célból, hogy az EU igazságos és átlátható adópolitikát folytasson. Fél évvel az európai választások előtt, tehát nagyon időszerű, hogy felmérjük az eddigi fellépéseinket. Úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk az eddig elért eredményekre. Az elmúlt négy évben többet sikerült elérni, mint a korábbi húsz év során. Közösen bizonyítottuk azt, hogy meghatározó előrelépésre is van lehetőség, annak ellenére, hogy a múltban blokkolt minket az egyhangú döntéshozatal. 2014-ben 13 döntést sikerült egyhangú döntéshozatalal elfogadni, ez precedens értékű, és mutatja, hogy megváltozott a tagállamok mentalitása. Nem spontán módon persze, hanem a közvélemény nyomására, vagy a botrányok nyomására, vagy a nemzetközi intézmények nyomására, és természetesen az Európai Parlament nyomására is hiszen a nagy adóbotrányok láttán már nem lehetett fenntartani a státuszkót. És úgy gondolom, hogy egyértelműen megváltozott a hangulat ezzel kapcsolatban. Az elmúlt négy év során az én munkámat és az önök munkáját az átláthatóság és az adóügyi igazságosság vezette. Ami az adóügyi átláthatóságot illeti, leg leghíresebb és legnevezetesebb fellépésünk az adógyi közvetítőkre vonatkozó fellépés, tehát bankok vagy szaktanácsadók, akik az ügyfeleiknek agresszív adótervezési megoldásokat adnak el. Nagyon fontos, hogy még mindig jobban fel tudjuk mérni, hogy ki van a kiinduló pontjában ezen gyakorlatoknak, amely gyakran a legalitás határán áll. Természetesen fontos, hogy az adó tervezési rendszereiket ezen közvetítők átadják a nemzeti adóhatóságoknak. Nem a szankcionálás a célja ennek, hanem egyrészt az, hogy az adóhatóságok a saját jogalkotásainkon változtassanak, hogyha úgy gondolják, hogy bizonyos rendszerek vagy megoldások túlságosan kiürítenék az adóalapjukat. A második cél pedig az, hogy egyértelmű szabályokat alkalmazzanak ezen adószakértők, hogy tudják, hogy mi az, ami elfogadható. És ezen átláthatóságot tehát bevezettük a közvetítőkre vonatkozóan, és általában az információ csere az egyik alapja az egész fellépésünknek. Legutóbb a Cumex fájölökkel kapcsolatban azt láthatjuk, hogy milyen komoly hiányosságok voltak az adóhatóságok közötti információcserében nemzeti szinten. Korábban önkéntes alapon működött, vagy spontán módon ezen információcsere, és mindig van határa annak, hogy mennyit akar valaki önkéntes alapon meglépni. És ez bizony így nem volt tökéletes, ezt meg kellett oldani. Ezért 2014-től javasoltam, hogy az európai szabályokon változtassunk az csere gyakran önkéntes alapon működött és spontán alapon, ez kötelezővé vált a legtöbb esetben. Mostanra minden tagállamnak, minden másik tagállamnak át kell adnia az elengedhetetlen adatokat a számlákról, a államvállalat közötti adó megállapodásokról és a multinacionálisokat érintő adókról. Az információcsere az egyik eszköz, a másik pedig az, hogy adó szinten a tagállamok között nagyobb legyen a fair play. Tudjuk jól, hogy bizonyos tagállamok az, azon az állásponton vannak, hogy a versenyben az adózást és az adózási alapot használják fel a saját helyzetük megerősítésére. Tudjuk, hogy ezen előnyös adórendszereket az adófizetők, a vállalatok kihasználják, és ilyen agresszív adótervezési gyakorlatokat vezetnek be, és így kerülik el azt, hogy a rájuk eső adórészt befizessék. Az adóverseny, amely lehet illegális és tisztességtelen, nem megengedhető. Az Európai Bizottság spontán módon fellépett ezen jelenség ellen, és tavaly márciusban hét tagállamot azonosított be, amelyekben nagyon gyakran az ottani adórendszereket szerintünk az ilyen agresszív adótervezésre használják fel. Egyetem akarok itt lenni, nem az a cél, hogy itt újjal mutogassunk, vagy stigmatizáljuk ezen tagállamokat. A cél az, hogy egy közös adókeretet alakítsunk ki, amelyel Európa versenyképességét globális szinten tudjuk megvédeni, és az európai területen működő összes vállalat érdekét és polgárok érdekét tudjuk védeni. Több miniszterrel, érintett miniszterrel már találkoztam, és el kell, hogy mondjam, hogy konkrét lépéseket javasoltak a közelmúltban is. Ez mindenképpen jó irányba tett lépés, még sok munkánk van, de ezen párbeszéd, ezen ö, fellépés mindenképpen hatékony. Az európai határokon túlmenően is nagyon sok dolgunk van még. Az adóparadicsomok, az adócsalás és az adó elkerülés egyik megjelenése. Ezt látván az Európai Bizottság 2017. decemberében a 28 pénzügyminiszter először elfogadott egy fekete listát a világban meglévő adóparadicsomokról. Tudom, hogy vita van azzal kapcsolatban, hogy elegen vannak ezen a listán, vagy túl sokan, hogy mennyire reagálnak erre. Én inkább fontosnak tartanám a szürke listát. Itt összesen 65 ország van ezen, és felkértük, hogy hozzanak lépéseket, máskülönben átkerülnek a fekete listára. Nem nekem kell a lépésekről beszámolni, de hát ez egy rendkívül hatékony eszköz. Vannak olyan országok, most nem nevezem meg őket, amelyek már mostanra meghoztak lépéseket, ami miatt a tagállamok jövő év elején majd megfelelően igazíthatják ki ezen listákat. Namíbia most lekerült a fekete listáról, a 17-ből már csak 5 ország van a listán. Ez nem rossz hír. Ez azt jelenti, hogy a többiek megtették azt, amire szükség volt, hogy ne legyenek már a fekete listán. Az adóigazságosság volt az átláthatóság után a második fő tengelye a fellépésemnek. Itt lenne a bizottságnak egy kiemelendő kezdeményezése a digitális adózásról. Miért ennyire fontos, hogy ezzel kapcsolatban javaslatokat tegyünk? Azért, mert pár éven belül a digitális gazdaság teljes mértékben átformálta a gazdaságunkat. A vállalatokra vonatkozó nemzetközi adózási szabályok majdnem száz éve nem változtak. Hogyan lehet a digitális tevékenységet adóztatni? Itt immateriális javakról van szó, miközben az adóztatási rendszerünk alapja a fizikai jelenlét. Idejét múltak a szabályok, és ennek az a következménye, hogy a digitális nyerességeket alig adóztatják meg az EU-ban, vagy egyáltalán nem. Természetesen ez egy elfogadhatatlan helyzet. Teljesen elfogadhatatlan a polgáraink szemében, erre megoldást kellett találni. Hosszú távon persze az adóügyek fenntarthatósága is megkérdőjeleződik, és egyre nagyobb ez a kiesés, ahogy a digitalizáció egyre terjed. Ez tehát a versenyfeltételeket is torzítja az EU-ban a belső piacon, a digitális és nem digitális vállalatok között az adóztatási arány nagyon komoly. 23%-a második kategóriára, 9% mindössze az első kategóriára. És természetesen ez az adóigazságosság elvét is aláássa. Ennek fényében a bizottság két javaslattal élt, hogy igazságos, méltányos legyen a digitális gazdasági tevékenység adóztatása. Az első, modernizálni kell a társasági alap, a társasági adó szabályait, a digitális jelenlét fogalmát vezetjük be. A második, és erről van itt most szó, és tényleg a jövő héten lesz az ECOFIN tanács ezzel kapcsolatban. Tehát a második intézkedés célja, hogy bizonyos digitális tevékenységekből származó forgalmat átmenetileg adóztassa. Még mindig nincsen megállapodás a tagállamok között ezzel kapcsolatban, de azért azt elmondanám, hogy a javaslat támogatási aránya jelentősen megnőtt. És a végsőkig folytatom ezt a munkát, hogy a tagállamok ne vonakodjanak és megszülessen a megállapodás az év vége előtt. Tudom, hogy december 4-én nehéz lesz konszenzust kialakítani, de nem lehetetlen, és én folytatom az ezzel kapcsolatos munkámat. Lenne egy nagyon általános észrevételem, gondolom, hogy sokan egyetértenek, hogy az egyhangú döntéshozatal határait döntögetjük most már. Bizonyos dolgokban ez elengedhetetlen, a strukturális erőfeszítések szempontjából viszont nagyon komoly korlátot jelentenek. Nagyon sokat sikerült elérni az adóelkerülés ellen, de áfa, CCCTB, energetika, digitalizáció, ezekkel kapcsolatban sok mindent sikerült elérni, de nem sikerült lezárni, véghez vinni ezen munkákat, itt tehát az egyhangú döntéshozatal korlátainál járunk. Ezért fogom javasolni jövő év elején, hogy többséggel szülessenek meg a döntések a jövőben, ahogy ezt Jean-Claude Juncker is elmondta. Hogyha ezt a tagállamok elfogadják, akkor ez egy komoly előny lesz az EU működése szempontjából, hiszen itt nagyon komoly prioritást élvező munkákat tudunk így útjára indítani, amit a polgárok tőlünk várnak. Ez egy demokratikus eljárás, nem lehetséges az, hogy egy valaki szándéka a összes többi szándéka felé kerüljön az Európai Parlament nagyon komoly politikai támogatását élvezük ebben. Fontos tehát, hogy a belső piac szempontjából a javaslatokat megtegyük, és közben Európában az adópolitika hatáját kiterjesszük. Van egy terület, ahol nem sikerült előrelépnünk, a környezetvédelem. A szennyező tevékenységek megadóztatása, a közös környezetvédelmi adópolitika ezzel kapcsolatban a harmonizációt meg kell erősíteni. És ennek feltétele, hogy a tagállamok között a koordináció jobb legyen. Azt gondolom, hogy a munkacsoportnak nagyon fontos ö, szerepe van ebben. A társak nyomása nagyon hatásos lehet, és a bizottság szolgálatai nem igen tudnak mindent maguk ellenőrizni a 28 vagy 27 tagállami adóügyekben. De ez a adóügyi munkacsoport valóban hatékony, de annyira nem hatékony, mint amennyire lehetne, ezért a hatékonyságával kapcsolatban most jelentést készítünk a bizottságnál. Meggyőződésem, hogy ez a munkacsoport, a bizottság és a parlament szövetségese lehet az adóigazságesség és átláthatóság szempontjából Európában. Európa világszinten vezető szerepet alakított ki ezen a területen, és a jó adóirányítás szempontjából mi voltunk az elsők, akik az OECD BEPS lépéseit elfogadtuk. Tudom, emlékszem, hogy pénzügyminiszterként, amint az amerikai javaslat megszületett, és amint azt a németek és a britek elfogadták, egyből utána jött az olasz, a francia jóváhagyás, és az első hullámban a legtöbb Európai Uniós nagy tagország, majd az egész EU is támogatta ezt a javaslatot. A G20-ban is a digitális adőügyekkel foglalkozunk, és a harmadik országokkal precedens értékű párbeszédet indítottunk. A BEPS-en túlmenően az ATAD irányelv önök javaslatára megint csak folyamatban van. Fontos ez is abból a szempontból, hogy Európa a modern, igazságos adóztatás jelképe legyen a világban. Tudják, hogy a G20 vezetői csütörtöktől találkoznak Buenos Airesben. Hölgyeim és uraim, 15 percbe ennyi fért bele, még sok munkánk van. A fennmaradó időben folytassuk ezt a közös küzdelmünket. Fél év múlva rendkívül fontos politikai vita lesz majd Európa jövője szempontjából. Bizonyítanunk kell, hogy az adópolitika rendkívül jó példa, hiszen nagyon sokat sikerült elérnünk, és az EU nélkül semmit nem lehet tenni. Ha valaki azt gondolja, hogy mindenki saját maga a kis ö, hazájában, kis területén meg tudja oldani az adózási problémákat, az téved. Fontos fenntartani az együttműködést, az információcserét. A következő bizottság fontos, hogy a következő parlamentre tudjon úgy számítani, mint ahogy én azt a mandátumom kezdetetől tehetem. Még egyszer köszönet. És hatékony lenne, ha egy bizottságot vagy albizottságot létrehoznának, amely az adóügyekkel foglalkozik. Persze ez nem az én reszortom, a parlament feladata mindezt eldönteni. De közösen tudunk az Unióban és a világban igazságosabb és hatékonyabb adópolitikákat kialakítani, és amíg biztos vagyok, biztosi időm utolsó napjáig ezen elvet fogom követni. Köszönöm, biztos úr. Köszönöm, hogy ezen kérdéseket felvezette. Megnyitom a vitát, mint ahogyan az lenni szokott, 5 perc lesz a kérdések és válaszok felvetésére, ha jó, jó lenne, hogyha mindenki maximum egy percben fogalmazná meg a kérdését. Az első társjelentéstevő, aki szót kap, Ludek Niedermayer az EPP részéről. Köszönöm szépen, és köszönöm ennek biztos úr, hogy itt van és foglalkozik ezzel a feladattal. Három ö, egyszerű kérdésem van. Az első, 2017 novemberében látott napvilágot az agresszív tervezésről szóló dokumentum, majd következtek az ország specifikus ajánlások. Érdekelne, hogy mi a follow-upja ennek, illetve hogy van-e valamiféle jele annak, hogy javult volna a helyzet. A második kérdésem, többször is beszéltünk az USA beli adóreformról, többször is elhangzott olyan vélemény, mi szerint egyik-másik rendelkezés a WTO szabályok ellenében hat. Azt szerettem volna megkérdezni, hogy van-e ebben a kérdésben előrelépés, és végül, de nem utolsó sorban, az adóügyi jelentésben sok kolléga hangsúlyozta a CCCTB, valamint a HIA reform, a digitális adóztatás és egyebek fontosságát. Ön azt mondta, hogy minősített többségi szavazást szerettek volna ebben a kérdésben. A kérdésem az, hogy ez elbukott-e, és mi a másik opció, van-e valamiféle fokozott együttműködésre való lehetőség? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Mint tudják, nagyon sokat tettek jogalkotási szinten az agresszív adótervezés elleni küzdelemben. Minden rendelkezésre eszköz fel, álló eszközt felhasználtunk, az európai szemesztert is. Az, az NGO-kkal folytattunk vitát, akik azt mondták, hogy nem érthető számukra az, hogy az Európai Unió területén nem látjuk az adóparadicsomokat el kell, hogy mondjam, hogy az információ cseréjét a tagállamok folytatják, és mindegyik elfogadta a BEPS-et. De azért igen, gyakorlati aspektusokat ki kell emelni, és ez egy nagyon fontos kérdés a jövőre vonatkozóan. Bátorítanunk kell a párbeszédre, bátorítanunk kell az ilyen fellépésre. Az európai szemeszterben fontos szerepet játszunk, és a hatóságok munkáját meg kell erősíteni. Az európai szemeszter egyik alapja ezen eszmecsere. Részletesen megvizsgáljuk az európai szemeszter keretében az agresszív adótervezést, ezáltal próbálunk eszmét cserélni a tagállamokkal erről a kérdésről. Egy egyszerű példát említenék. Hollandia volt az egyik olyan ország, ahol az agresszív adótervezésre vonatkozó ajánlást fogalmaztunk meg, és tegnap a holland szenátorokkal találkoztunk, akik bemutatták, milyen változtatásokat eszközöltek Hollandiában, és ezek lenyűgözőek. Ezáltal kívánják biztosítani, hogy az adórendszerrel ne éljenek vissza a vállalkozások. Biztos vagyok abban, hogy ez nem történt volna meg, hogyha nem gyakoroltak volna nyomást a többi tagállam részéről, illetve a parlament részéről. De ez csak egy példa. Ami az USA beli adóreformokat illeti, továbbra is dolgozunk ezen az ügyön, még mindig úgy még mindig vannak aggájaink bizonyos kérdésekkel kapcsolatban. Az adóalap erózió például az egyik ilyen, valamint a szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó adóügyek, és maga az adótörvény is ide tartozik. Úgy gondoljuk, hogy a határokon átnyúló tranzakciókat hátrányosan befolyásolja ez a reform, beleértve az EU-t is, és a WTO által tiltott export támogatásnak minősülhet, az egyik adó nem. Folyamatosan egyeztetünk az USA beli partnereinkkel és barátainkkal. Találkozom találkoztam szeptember végén New Yorkban az amerikai pénzügyminiszterrel is. Folytatjuk, folyamatosan a, zajlik a párbeszéd ebben a kérdésben. Am a CCCTB-t illeti, és más hasonló kérdéseket. Tudom, hogy ezt a kérdést nem sikerül majd lezárni. Ma a vállalkozók érdekképviseletével tárgyaltam a bizottságnál, és ők nagyon csalódottak, amiért nem fogjuk tudni ezt lezárni. A mandátumom elején volt egy javaslat az asztalon, amelyet vissza kellett vonnunk, és most egy új javaslatról tárgyalunk. Pozitívak az előrelépések, és a reményeim szerint jobb öröksége, örökséget hagyok majd az utódomra, egy olyan dosszié formájában, amelyet néhány hónap alatt le lehet zárni. Ide tartozik a CCTB, a digitális adózás kérdése, remélhetőleg ebben is megnyerjük majd a csatát, és a a területén is történt némi előrelépés, de természetesen még sok a munka, ami ránk vár. A minősített többségre vonatkozó javaslat, amelyet elő fogok terjeszteni, nem lassíthatja le a munkánkat azon javaslatokkal kapcsolatosan, amelyek már az asztalon vannak. Meg kell próbálnunk ezeket a dossziékat a lehető leggyorsabban lezárni. Köszönöm szépen! Jepe Kofod, snd és társjelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm önnek, biztos úr, hogy itt van ma velünk. Hadd kezdjem azzal, hogy kifejezem, mennyire nagyra értékelem a az önnel folytatott munkát. Nagyon jelentős éveket tudhatunk magunk mögött az adóelkerülés elleni küzdelemmel, sok mindent sikerült elérni az ön mandátuma alatt, és még sok mindent el kell érnünk a mandátuma végéig, ahogyan ön is tudja. Egy kérdés, amit fel szeretnék vetni, az az a lefelé irányuló verseny a társasági adó területén. Ha megnézzük az elmúlt 20 évet, a társasági adó a 28-ak esetében 35-ről 22%-ra csökkent átlagosan, és ez a tendencia folytatódni látszik. Ön szerint milyen lehetőség van arra, hogy valamiféle minimum adóalapot, vagy adó kulcsot határozunk meg a társasági adó területén, amely az EU egész területén alkalmazandó. Van-e erről valamilyen eszmecsere a tanácssal? A kontaktgrup tárgya le erről? És a második kérdésem a COMEX fájlokra is utalt, valamint arra, hogy igazi együttműködésre van szükség a hatóságok között az Európai Unió területén. Ön szerint az adminisztratív együttműködésről szóló új irányelvvel megteremtettük-e a szükséges struktúrát ehhez? Nem kellene elközpontosítani a csalás felfedésére és a figyelmeztetésre vonatkozó rendszereinket? Hiszen tudjuk, hogy hasonló csalások, csalás, elősegítő rendszerek működnek több tagállamban is a szakértők szerint, és többet kell tennünk annak érdekében, hogy ezt megállítsuk. Köszönöm. Nos, azt hiszem, az első kérdésére vonatkozólag a CCCTB javaslatunk a legjobb megközelítés a tisztességes társasági adó területén, habá a CCCTB nem az adókulcsokról szól, hanem azt célozza, hogy növeljük az átláthatóságot a tagállami adókulcsokkal kapcsolatosan, ezáltal tisztességesé téve az adóversenyt az EU területén. A CCCTB-n túl számos visszaélés ellenes szabályra is szükség van, amelyekkel biztosítjuk, hogy a vállalkozások ne csökkentsék aránytalanul az adójukat. A minimum adó alap nem képezi a javaslat részét, mert nincsenek hatásköreink ezen a területen, de nyilvánvalóan a tagállamokkal további eszmecserére lesz szükség a minimum effektív adóztatás területén. E, itt az elképzelés azt, hogy az, hogy a vállalatok egy alapvető minimum adót fizessenek meg a ta- bármely tagállamban, függetlenül attól, hogy melyik tagállamban működnek. Egyre relevánsabbá vált ez az elgondolás az elmúlt években tekintette a az új fejleményekre. 2011-ben tett javaslatot először a bizottság javaslatot arra, hogy legyen egy erre vonatkozó szabály, de a tagállamoknak még nem sikerült megállapodniuk ebben a kérdésben. A 2015. decemberi ECOFIN következtetések azt kérték, hogy vizsgálják felül a, ezt a kérdést, de nem sikerült megállapításra jutni. A bizottság most készít jelentést a magatartási kódexről, amely ehhez a kérdéshez kapcsolódik, és ajánlásokat fog megfogalmazni. A COMEX-et illetően Azon voltam, hogy megváltozzanak az európai szabályok. ahhoz az időszakhoz képest, amikor a botrány kirobbant, komoly változások voltak. Egyrészt az automatikus információcsere most már az alapszabály, nem pedig a spontán kérésre történő információcsere, a másik pedig az a igazgatási együttműködést is kibővítettük és megerősítettük. Tehát automatikus, kötelező információcsere van a számlákról, a tax rulingról, országonkonti információról beszélünk, még akkor is, hogyha szeretném, hogyha ez nyilvánossá válna a multinacionálisok adózására vonatkozóan, és a pénzmosás elleni hatóságok és az adógyi hatóságok között. És ezen irányelvet kiegészítettük új kötelezettségekkel is, ami az adó közvetítők nyilatkozatát illeti, amely az adócsalásadó elkerülés fontos eszköze. Nem tudom, hogy mi lesz a következő botrány. A csalóknak mindig nagyon nagy a képzelő erejük, de azt hiszem, hogy sokkal nehezebb lesz ilyeneket kialakítaniuk. Nem tudom én sem felmérni a közelmúltbeli eseteket. Szerintem már most is előrelépésről van itt szó. De nem járunk még a történet végén. Biztos, de erről önöknek kell dönteni, hogy kiegészítő javaslatokra lesz szükség hogy hogyan tudjuk tovább javítani az igazgatási együttműködést a vállalatok adóztatásával kapcsolatban. Rozáti képviselő néppárt, köszönöm szépen, üdvözlöm Önt, biztos úr. Az első kérdésem a héjacsalásra vonatkozik és az esetleges ellenlépésekre. Elég sok mindent tettünk annak érdekében, hogy az héjacsalást megszüntessük, főként ami a körhinta csalásokat illeti. Egy sor konkrét technikai javaslat született e probléma kezelésére. Szeretném megkérdezni, mit gondol annak lehetőségéről, hogy ezeket a technikai megoldásokat alkalmazzuk a gyakorlatban, és A bizottság hogyan gondolkodik jelen pillanatban ezekről a, kérdés, ezekről a kérdésekről? Milyen technikákra gondolok? Először is a befizetések egy része a bankhoz kerül, a másik része a kifizetés címzetjéhez, a második elektronikus nyilvántartás, amely valós időben változik, és harmadsorban felmerült egy ötlet szakértők részéről, hogy a HEA adót virtuális valutával fizessék be. Érdekelne, hogy ön mit gondol ezekről az ötletekről, felvetésekről. A második kérdésem arra vonatkozik, hogy mi a helyzet a társasági adó kalkulációkkal vonatkozó szabályokkal kapcsolatos visszaélésekkel. Érdekelne, hogy a visszaéléseket megakadályozó jogszabályt hogyan sikerült végrehajtani. Ami a csalást illeti, hangzik a válasz, üdvözlöm a technikai javaslatokat, amelyeket említett, de a bizottság úgy véli, hogy rendszer szintűbb megoldást is alkalmazhatunk a határokon átnyúló héja csalással szemben. 50 milliárd eurónyi veszteségről számolnak be a tagállamok évente, ezért is olyan fontos, hogy a határokon átnyúló tranzakciókra vonatkozóan új szabályokat hozzunk létre. Mert az EU-n belüli tranzakciót mind belföldi tranzakcióként kellene kezelni, erről zajlanak jelen pillanatban az egyeztetések, azt látjuk, hogy nincs elégséges előrelépés. Meggyőződésem az, hogy egy másfajta héja rendszerre van szükség. Túl régóta alkalmazzuk ezt az átmeneti rendszert, amely már 25 éves, lassan 26 éves, ez így nem helyes. Úgyhogy a tagállamokat arra ösztökélném, hogy kerüljön sor nagyobb előrelépésre ezen a téren. Ami a második kérdést illeti, nem régiben lépett hatályba az új szabály, ezért egyelőre nem tudtuk még értékelni a végrehajtás hatását. de hogyha a szolgálataim esetleg tudnak bővebb információt szolgáltatni, azt megküldjük. Köszönjük! Az átmeneti héja rendszer már régebb óta van érvényben, mint amennyi ideig átmenetileg állom, állomásoztak annak idején hazámban a szovjet seregek. Elis Line, SND. Grazie Presidente e grazie Commissario Moscovici per essere... Köszönöm szépen Moszkoviszi biztos úr, hogy ismét ellátogatott ide a szakbizottságunkba. A botrányok az elmúlt években nagyon jól megmutatták, hogy a tagállamok közötti szörnyű adóversenynek mindannyian vesztesei vagyunk és akik azt hiszik, hogy nyertesek, és közelítik az adókulcsaikat a nulla százalék felé, sem igazán nyernek ezen. Ami a közös konszolidált társasági adóalap szabályozást illeti. Milyen akadályai vannak még annak, hogy elfogadásra kerüljön ez a nagyon fontos jogszabály? Az országonkénti beszámolók kötelezettség, a country-to-country reporting a következő nagyon fontos terület, ahol visszajönnek a multinacionális cégek, és így elkerülik az adózásot Európában. Hatás vizsgálatokra van szükség, meg kell vizsgálni az adópolitikát, különösen a fejlődő országok vonatkozásában, akiket különösen hátrányosan érint a nagy koncernek adó elkerülés célzó politikája. Mire jó egyáltalán az Mm, Európai Unió a fejlesztési politikát miért nem tudja úgy alakítani, hogy ezen a területen is előreléphessünk. Egyetértek önnel. Ez egy olyan kérdés, amelyek kapcsolatban mindenki vesztes ennek a jelenségnek. A gazdaságaik nagy mértékben függenek egymástól, az adócsalás és adóelkerülés a közerkölcsöt is alássa, az átláthatóságot a bevételeket, és egyfajta bizalomhiányt alakít ki a tagállamok és az egész EU felé. Tehát ezen környezetben tudjuk bizonyítani, hogy mit ér Európa. És nagyon sokat tettünk az elmúlt években. Nem tehettünk másként, ez biztos. Egyenként, elszigetelten nem lehet ezen problémákat megoldani. És fordítva is, hogyha mi nem tudunk lépni, akkor a közvélemény nagymértékben csalódik. És ez igaz mindkét kérdésre, amelyet felvetett. Ami a kötát illeti, végre kollektív megközelítést kell Európában alkalmazni az európai társasági adóztatás tekintetében, harmonizálni kell a fellépést. És hogyha ez így, lett, hogyha ez így lenne, akkor a társaságok, a vállalatok a belső piacon belül kevesebb pénzért tudják az adóztatásukat közelíteni. Ami az európai vagy az Európában tevékenykedő vállalatokat illeti, ők támogatták ezt a kötát, hát most a tagállamokon van a sor. Tudom, hogy nem fogjuk a mostani ciklusban lezárni ezt a kérdést, de fontos, hogy ami a közös adóalapot illeti, ezzel kapcsolatban a legfőbb kérdéseket le tudjuk zárni, azért, hogy az utódom és az önök utódai utána gyorsan le tudják zárni a még fennmaradó kérdéseket, hogy ne, kelljen, hogy ne lehessen megint nulláról indulni. Van egy olyan kérdés, amelyről komoly a vita, a konszolidáció, az összesítés. Ezért a bizottság kétszakaszos eljárást alkalmaz. De nem feledkezek meg arról, hogy a CCCTB-ben három C van, nem kettő. Egyrészt az országon, országonkénti jelentés, a parlamentnek nagyon fontos, a bizottságnak is mindez. Az átláthatóság a központi eleme a stratégiánknak. Ez a legigazságosabb világszinten. Vannak olyan multinacionális cégek, eh, tehát itt nem csak valami mm, rendkívül lelkesen beszélek itt az átláthatóságról, hiszen vannak olyan vállalatok, akik emiatt nem lelkesednek, de azért vannak olyan vállalatok, amelyek úgy gondolják, hogy bizonyos adó tervezésre szükségük van a versenyfelekhez képest. És az biztos, hogy a stratégiai információkat, ha nyilvánosságra hozzák, azzal meggyengítik a saját pozícióikat. Közben az átláthatóság mindenkire vonatkozik. NGO-k, a parlament, a közvélemény, abba az irányba helyez nyomást rájuk, hogy átláthatóan járjanak el. Hogyha egy hatástanulmány, vagy egy nyilvános konzultáció, vagy egy belső bizottsági vita után, ezt én is támogattam, megjelenik egy javaslat, amelyről utána a tanács és a parlament vitázik, jó lenne, hogyha ez gyorsabban haladna előre, hiszen jó lenne lezárni, amihez hozzákezdtünk és hát önöknek is saját örökségük volt az, hogy a tagállamokat így próbálják rávenni, és nem a bizottság erőfeszítésén mond ez. küzdünk az adócsalás és más tevékenységek ellen, ami hát remek dolog. De ami a tisztességes adó kérdését illeti, a, említette a bevezetőben a digitális szolgáltatások adóját, és azt hiszem, hogy itt téved, rossz számokra alapozza a megállapításait. Egy a Mannheimi intézet hibás adataira alapozta a megállapításokat, és ez az intézet azt a következtetés vonta le, hogy csak 9,5 százalék adót fizetnek a digitális eh, vállalatok. De a valóságban ez csak egy szimuláció volt eh, és eh, időközben a tanulmány szerzője maga is elhatárolódott az eredménytől, és nem ért egyet azzal, hogy ezt a tanulmányt felhasználják, sőt egy ellenvéleményt is közzétett. A bizottság tehát álhíreket, fake news-t tesz közzé. A valós számok sokkal közelebb állnak egymáshoz, 25-26 százalék a digitális váltok adója, illetve kb. 28 a normál vállalatoké. Tehát, hogyha helytelen adatokban indul ki, egy nagy kockázatot vállal, ugyanis az évtizedekig alkalmazott korábbi rendszert meg kell változtatni. Ugye ott kell adózni, ahol a termelés zajlik, illetve ahol az értékesítés zajlik az áfa szempontjából. Nos, azon a vállalatoknak a 50%-a, akikre ez az új adó vonatkozna, amerikai vállalatok. Az amerikai vállalatok nem fogják ezt elfogadni, és hát valószínűleg vissza fognak üt, vágni erre. Már épp elég nehéz a helyzet az USA és az Európai Unió között, ezért nem tudom, hogy tényleg miért ezen az úton akar járni, mielőtt tökéletesen biztos lehet abban, hogy korrektek a számok. És nem csak én mondom, hogy rosszak ezek a számok, hanem a Kopenhágai Gaz- Közgazdasági Intézet, azután a Müncheni és és más tudományos intézetek is azt állítják, hogy azok a számok, amelyekre a bizottság alapítja a megalapításait, hibás számok. Ezért azt tudom csak kérni öntől, hogy óvatosan járjon el. Nos, a számokat lehet vitatni, így vagy úgy, ő is megtette, vagy úgy, ahogy Margaret Vestager kolléganőm tette, vizsgálatot indított, nem kell itt most neveket mondanom, valamennyien tudják, hogy miről van szó. És itt nem kilenc, nem azért, mert 9% volt a tényleges adó mérték, hanem 0,2% volt. Tehát ezek az érintett vállalatok szinte nulla adót fizetnek a nyereségük után. Végül is a tagállamok ezt megvitathatják, ahogyan mondtam, ebben a szakasz, szakaszban most nincs még megállapodás a tagállamok között, és inkább az nyereséget adóztatnának, adóztatnánk meg többen, és nem az árbevételt. Itt politikai akaratra van szükség, és hát számítunk arra, hogy azért majd jövő héten meglátjuk, hogy a találkozón milyen eredmény születik. De van még egy dolog, amivel azt hiszem valamennyien egyetértünk, a kockázat. Hogyha, mm, hogyha nem lesz közös eh, EU-s eh, megközelítés, akkor maradnak a tagállami megközelítések, és ez a legrosszabb az európai vállalatok számára is. A másik dolog, amit említett eh, az amerikai vállalatok, Veszpino Venucci és Feld Ross, amikor hat hónappal ezelőtt Washingtonban járt az előző IMF közgyűlésen, Nos, ő is azt tapasztalta, hogy az amerikai pénzügyminisztérium is egyetért azzal, hogy itt egy globális problémáról van szó, és az OECD keretében kell tenni valamit. A kérdés az, hogy hogyan. Az USA itt is vezető szerepet akar betölteni, az Európai Unió is. Két javaslat van az asztalon, egyébként nem csak egy. Két dolgot hagy megyek el még ezzel kapcsolatban. Én soha nem mondtam azt, hogy ez a GAFA adó, ez nem csak erről a négy nagy tech cégről szól, az ő adóztatásáról, hanem sok több olyan cég van, akiknek 15 milliónál magasabb a nyeresége, tehát 50 van ilyen az EU-ban, ez nem GAFA adó, és nem Amerika ellenes adó mondjuk 150 olyan cég van, akit érinthet eh, ez a digitális adó. Ezeknek mondjuk a fele amerikai, hát azért, mert eh, ők a vezetők ebben az ágazatban, de a egyharmada európai, és a maradék a világ többi részéről. Tehát ez eh, nem protekcionista, nem Amerika ellen irányul, nem a négy nagy tech cég, a kafa ellen irányul, és hát itt legitim lenne, hogyha egy amerikai bosszú, amerikai barátaink kollégákkal beszéltünk erről többször, különösen a G20-ak találkozóin, és amikor a pénzügyminisztériumokkal tárgyaltam, egy OECD országok pénzügyminisztériumaival, hm, harmonikusak nevezném az együttműködést, és ez nagyon fontos. Sven Gigold, Zöldek nevében. Köszönöm. Szeretném először is megismételni azt, hogy köszönöm, önnek, biztos úr, azt, amit elért. Őszintén azt mondhatjuk, hogy az EU jogalkotás egyik másik területén sem történt annyi előrelépés az elmúlt öt évben, mint az adózás, illetve a pénzmosás elleni küzdelem területén. Ez technikailag nem önhez tartozik, Jurova biztos asszonynal együtt felik le ezt a területet. Nagyon nyílt és nyíltan és őszintén azt mondhatjuk, hogy még mindig nem elégedettek a, az állampolgárok. Tegnap egy teljesen sokkoló meghallgatáson vettünk részt, mindenki egyetért szerintem ezzel, politikai hovatartozástól függően, akik itt volt. Ez a COMEX meghallgatás volt, és ennek kapcsán kiderült, hogy közös erőfeszítéseink ellenére a COMEX, KUMKUM ügyletek folytatódnak, és egyértelművé vált, hogy ez egy európai botrány, nem csak határon átnyúló, több országra kiterjedő. És el kell indulnunk egy európai rendőrség és adminisztratív kapacitás kiépítése felé, mert ezzel még nem rendelkezünk. De biztos úr, sokkoló, hogy a legtöbb európai pénzügyminiszter még csak eh, nem is kommentálta ezt a botrányt. Ön most óvatos eh, észrevételeket tett, és a múltban még óvatosabban fogalmazott. Hadd kérdezzem meg, eh, a Cumex és a Kunkummal kapcsolatban komoly fellépés terveze? Lesz-e vizsgálat európai pénzügyi hatóságok részéről a 224-es cikk alapján a költségvetési rendeletből. Ezt a botrányt ugyanúgy ki akarja vizsgálni, mint ahogyan ezt más esetek kapcsán megtette, és ki akar dolgozni megfelelő javaslatokat? Szerintem nem várhatjuk meg, amíg feláll a következő bizottság. A, már az európai választások előtt egy egyértelmű és határozott választ várnak az európaiak. Számítok erre. Köszönöm, Gigoldúr. Nagyra értékelem a gratulációit. Emlékszem, amikor egy mandátum végén járunk, akkor ez egy kezdet is, és emlékszem még arra, hogy milyen vitákat folytattunk akkor, amikor arról volt szó, hogy én legyek-e a biztosa vagy sem, és emlékszem az ön támogatására. És nagyon örülök annak, hogy ezen döntése úgy tűnik, hogy megalapozott volt. És a parlamenttel mindig kiváló volt az együttműködés, és ezért szeretnék köszönetet mondani, hiszen ez tényleg csapatmunka volt a bizottság és a parlament között. Ami ezt a botrányt illeti, azon voltam, hogy az európai szabályok megváltozzanak. Láthatták, hogy ami az adminisztratív együttműködésre vonatkozó irányelvet illeti, ezt nagy mértékben megerősítettük. Most már automatikus az információcsere, ismétlem a bizalmas számlákkal kapcsolatban, és ami az adóbevallást illeti az adó közvetítőkkel kapcsolatban, ezt is megerősítették, hiszen ez adó elkerülés forrása lehet. Ami az információcserét illeti, a tagállamoknak kell az adót és az adó jogot megfelelően kialakítani. A bizottság szorosan figyelemmel követi a tagállamok és az EU közötti együttműködést, és megint csak az én kezdeményezésemre, az automatikus információs cserén túlmenően a tagállamoknak spontán módon át kell adniuk olyan információkat, amelyekkel kapcsolatban felmerül annak a aggálja, hogy itt adó kiesés merülhet fel, tehát esetleg adócsalás gyanúja merül fel. Statisztikai adókat kell átadni, és a szolgálataim most a adminisztratív együttműködés részleteit vizsgálják. Nos, 2019 első trimeszterében, tehát még a választások előtt lehetséges, hogy javaslatokkal élünk a jövőre vonatkozóan, hogyha erre szükség van. Ami a banki részt illeti, én nem nyilatkozhatom a bankfelügyeleti hatóság nevében, ami az európai nyomozás lehetőségét illeti. Már nagyon sok adóügyi botrány volt korábban, és az adócsalás és adóelkerülés különböző ö, aspektusai derülnek itt ki. Vannak, akik felelőtlenek, vannak, akik szándékosan kerülik ki a jogot, vagy használják ki a jogi hézagokat. A korábbi jogi kereteket, még mielőtt azokat megreformáltuk volna. A kérdés az, hogy mostantól mennyiben változott ez a helyzet. Mi az administratív együttműködés, együtt, együttműködést megerősítjük fokozatosan. Még akkor is, hogyha ezen botrány a változtatások előtti előtt született, mégiscsak figyelembe kell venni bizonyos dolgokat. Az önök nyomozásának a következtetését kell figyelembe venni, és elmélyült nyomozásra, vizsgálatra van szükség, hogyha, erre, hogyha ez kiderül. A mi, ellen, a mi nyomozásunk és a parlament eljárásának következtében. Nikola Pericsi képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr, hogy eljött hozzánk. Szeretnék visszatérni az adóparadicsomok kérdésére itt Európában, az Európai Unióban hiszen tavaly márciusban elhangzott, hogy Belgium, Ciprus, Magyarország, Luxemburg, Málta és Hollandia valamennyien használnak agresszív adótervezési intézkedéseket. És ezeknek köszönhetően ezek az országok ugye a belső piacon tevékenykedve átvonzanak más országokból cégeket, tisztességtelen versenyt folytatnak, mert azok az országok, amelyeket elhagynak a cégek, magasabb szinten adóztatják őket. Ugye újjal kellene mutatni ezekre az országokra talán, mert ezek az országok lesznek végül is győztesek vagy nyertesek, mert semmi szankció nem éri őket. És az a véleményem, hogy most a ciklus vége felé legalább meg kellene ezt a kérdést vizsgálni, jobb későn, mint soha, mert nagyon sok ember kérdezi, hogy hát mit tesznek, mit fognak tenni nem majd vagy távol jövőben, hanem most mit tesz az Európai Unió most, mert mélységesen tisztességtelen ez a helyzet, az adózás, mi az, amit ön ténylegesen megtesz ez ügyben? Euh, Ez egy eléggé ellentmondásos kérdés, és tudok róla, hogy más testületek, NGO-k adóparadicsom listákat állítottak össze, és azon az EU is szerepelt. Arról is tudok, hogy milyen akadémiai irodalom támasztja ezt alá. De itt politikai keretben lépünk, és hogyha eredményre vezető intézkedéseket akarunk hozni, akkor a kérdés az, hogy mi egy adóparadicsom. Ezzel kapcsolatban a saját megközelítésünket definiáltuk, amikor a magatartási kódex keretén belül meghatároztuk, hogy mi legyen a fekete lista, a szürke lista, a fehér vagy rózsaszín lista kritériumai. Itt kettő nagyon fontos, két kritérium. Az egyik, hogy az adott ország elfogadja-e a BEPS előírásokat, a másik pedig, hogy az automatikus információ cserét gyakorolják-e. Nos, ezen definíció alapján, ami nem az egész világra vonatkozik, hiszen 65 ország van a fekete listán, a szürke listán, és 5 még a fekete listán, tehát elég sok országról van szó, nincsen olyan EU-s tagállam, amely adóparadicsom lehetne. Ez az ok annak, hogy amikor részletesen elemeztük az országokat, hogy felmérjük, hogy milyen listát tudunk összeállítani, nem volt EU-s tagállam. Ezen konkrét definíciót követvén nincsen olyan EU-s tagállam, amely adóparadicsom lenne. Tudom, hogy vannak olyan gyakorlatok, amelyeket nem tudunk elfogadni, ezért kicsit más irányt vettünk, és az európai szemeszter eszközével éltünk, hogy így egyfajta baráti nyomást gyakoroljunk, hogy legyen párbeszéd, de erőteljes párbeszéd bizonyos országokkal, ahol az agresszív adótervezés vagy egyéb adótervezés jelen van, amely bátorít az agresszív adózásra. Hét országot neveztünk meg. Nem ez volt a legkellemesebb ECOFIN ülésem nem ott éreztem a legjobban magam, de nagyon egyértelműen és nyugodtan válaszoltam a kérdésekre. És ugyanezen úton haladtunk tovább. Hollandiával kapcsolatban, de más példával kapcsolatban is el kell, hogy mondjam, hogy nem volt hasztalan ez a nyomásgyakorlás, hiszen az érintettek így változtattak a magatartásukon. És az európai szemesztert így nagyon egyértelmű és intelligens eszközként lehet kihasználni. Most először az én kezdeményezésemre az adóügyi részt is bevezettük. A taxűd kollégáim az érintett adóhatóságokkal találkoznak, és így ezt a két dimenziót összekeverjük. Az egyik az információ átadás, és hogyha egy elemzést átadunk, és a következtetésekben megegyezünk, akkor a gyakorlaton is lehet változtatni. Ilyenek. Eh, Presidente, eh, Presidente, Az ENF képviselője parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Biztos úr, a válaszaiban azt hiszem, hogy nagyon óvatosan fogalmaz, amikor arról van szó, hogy a comex kapcsolatban a bűnösöket meg kellene nevezni. Ő nagyon nagyvonalú. És azt hiszem, ez szándékosan ilyen óvatos de kihagyta a neveket, nem említett neveket. De hát itt nagy bankokról van szó, a nagy bankok részvétele, magas arány, amelyben ők érintettek a német igazságszolgáltatás vizsgálatok során, és erre utal úknyomozó újságírók, nagyon sok mindent feltártak és tegnap ugye a meghallgatáson sokat hallottunk erről a botrányról. Látjuk azt, hogy hát messze nem hatékonyan kezelik ezt az ügyet látni kell, hogy milyen hatalmas ez a botrány, és több ország számára, nagyobb, de kisebb országok esetében is, Olaszországot például 5,5 milliárd veszteség érte. A szakértők azt mondják, hogy ez olyan botrány, ami még nem is ért véget, ez folytatódnak ezek az ügyletek. Ezért nem tudom, illetve azt szeretném kérdezni öntől, hogy talán kicsit túl puhán állt hozzá ez a kérdéshez, amikor kirobbantak ezek a botrányok európai biztosként. Azt hiszem, hogy az ön hangja nem volt elég határozott, vagy elég egyértelmű szegény Olaszországot sokszor kárhoztatják Franciaországban eh, nem akarták közzétenni a legkényesebb információkat. Ő nagyon visszafogott és tartózkodó minden alkalommal, amikor eh, azt kellene mondani, hogy nagy pénzintézetek eh, mit követtek el. Pedig önnek biztosnak feladata az is, hogy meg védjen minket, és um, sok esetben uh, Olaszországban nem büntetik meg azokat, mondjuk Giovanni Delitát, uh, aki valóban egy nagy politikus volt, és ő azt mondta, hogy ugye a szabályok mindig másokra vonatkoznak, a, nem a barátainkra, a barátokra vonatkozó szabályokat máshogy értelmezzék általában. Azt hiszem, hogy nem csak adóügyi kérdésekre utalt, másokra is. Itt tisztáznék valamit. Soha nem engedtem volna meg magamnak, hogy az olasz barátaimat ilyen pejoratív módon illessem. Van egy francia kifejezés, mm, akkor fogalmazzunk egyszerűbben. Nem lehet a szabályokkal kapcsolatban ketté vágni a dolgot. Nos, az olaszok kiváló kereskedők, én magam kereskedő családból származok. Hát nekem is még a nagyszüleim is kereskedtek, és nem szőnyeggel kereskedtek, hanem ö, szövetekkel. Hát én, én imádom a kereskedést, de hát a szabályokkal nem lehet kereskedni. Pont ezt akartam mondani. És én sem ö, bújtam egy kereskedő bőrébe. Itt ö, felelős politikai megközelítést folytatunk. A többivel kapcsolatban, a Cumex botránnyal kapcsolatban nem akarok elővigyázatos lenni. Sven Gigold valamit mondott, erre visszatérnék a bizottság nem rendelkezik az összes információval, nincsen erre eszköze. Ezért tehát folytatjuk a munkát az NGO-kkal, a médiával, az önök következtetéseivel, és pontosan elmondanám, hogyha szükséges alkalmazkodni adóügyi egy- együttműködés területén, vagy hogyha vizsgálatokat kell indítani, akkor ezt mi meg fogjuk tenni. Egyébként pedig én pénzügyminiszteri múltamra utalt, nincsen olyan benyomásom, hogy az ország, amelyben miniszter voltam, lett volna a, a, az, aki a legnagyobb vétkeket vétette volna az információcsere területén. A média szerint inkább egy másik nagy országról van itt szó. De hát mindeközben mindenki végez el a saját munkáját. Önök is, és mi is. És megint csak a parlament és a bizottság jó feladatmegosztása az, amivel még hatékonyabban tudunk majd eljárni. Mi mindenképpen figyelmesen hallgatjuk az önök véleményét. Egyébként képviselő úr, nem, sohasem próbálunk ideológiai szemellenzővel eljárni a bizottságnál. Mindig az a cél, hogy objektívek, konstruktívak legyünk. És ne feledkezze meg arról, ön is azt mondta, hogy nincsen jó és rossz, nincsen valaki ellen egy bizottság, a bizottság egy szabályjal, egy rendszerrel kapcsolatban lép. Vannak, akik mindig rugalmasak voltak, de hát közben van 18 eurózóna beli pénzügyminiszter, akik nagyon sok erőfeszítéseket tettek egy olyan paktum nevében, amelyet tiszteletben kell tartani. Én nagyon rugalmas vagyok, én mindenkit meghallgatok, nekem fontos a párbeszéd ez nem formalitás, ez a valóság, de a szabályokat tiszteletben tartva. A szabályokat a lehető legrugalmasabban, intelligensebben, okosabban kell kihasználni, de nem lehet azokat figyelmen kívül hagyni. Legalábbis én, mint európai biztos, azért vagyok, hogy a szabályokat alkalmazzuk a közérdek érdekében, tehát, hogy megtaláljuk a közös megoldásokat. José Ignacio Salafranca az LPP e képviseletében. Tisztelt biztos úr! Mi mindig is, illetve ön mindig készen állt arra, hogy együttműködjön a parlamenttel. A kérdéseim inkább a nemzetközi együttműködésre vonatkoznak. Találkoztam az OECD főtitkárával nem olyan régen, és beszéltünk a bizottság és az OECD közötti együttműködésről. Buenos Airesben lesz a G20-ak tanácskozása, mint ön nyilván tudja. A pénzügyi akciócsoportban vagy munkacsoportban is tevékenykedem. Nagyon régóta nyomon követem az ön munkáját. Itt a parlamentben, ebben az albizottságban külön kiemelten foglalkozunk ezzel a kérdéssel. De most egy kérdést szeretnék feltenni. Vajon a biztos tanulmányoz-e olyan kétoldalú adó megállapodásokat, amelyeket harmadik országok kal kötnek meg tagállamok, és van-e szándék ezeknek az egyfajta harmonizálására? Kanadával, Japánnal, Vietnámmal, Szingapurral, Mexikóval kötöttünk szabadkereskedelmi megállapodást, most tárgyalunk Ausztráliával és Új-Zélanddal. Ezen kereskedelmi megállapodások keretében Ön milyen lehetőségeket lát egy új, egy jó eh, adópolitika eh, kialakítására, ami mind a két fél számára jó? Euh, euh, Mint mindig, nagyon precíz, egyértelmű kérdést kapok. Nos, az OECD-vel az együttműködésünk a G20 ernyője alatt történik eredendően az európaiak a BEPS-ben benne vannak, és a spanyol pénzügyminiszter, emlékszem, ott volt annó, amikor az első konferenciát megtartották, az OECD főtitkára mellett. Vele rendkívül ö, konstruktív a kapcsolatunk. Három példám lenne. BEPS, az adócsalás és elkerülés elleni küzdelem, és a digitális adóztatás ezen munkákban mi aktívan részt veszünk. Vagy a listák, az adóparadicsom listái is erre példa. Teljes mértékben benne vagyunk az OECD-ben, de mindig kicsit tovább akarunk lépni, mert tudjuk, hogy ennek milyen ö, erénye van és előnye. Az OECD nemzetközi szinten lép, figyelembe véve, hogy hát egymástól jobban eltérnek a tagok a két ATAD irányelv, Ben, tehát mi BEPS pluszot hoztunk létre, tovább léptünk, vagy OECD pluszt, mondhatom így is. És egyetemen ezt az irányt követjük a jövőben is. Tehát mi elsőként fogadtuk el az OECD lépéseit, és elsőként hajtottuk ezeket végre, úgymond az irányelvben, az atatban, és a digitális adóztatással kapcsolatban is vezető szerepet akarunk betölteni, nemzetközi szinten. A kérdése arra is vonatkozott, hogy milyen ajánlásokat tudunk megfogalmazni a bilaterális megállapodásokra vonatkozóan. Igen, hogyha erre szükség van, akkor ilyen ajánlásokat mi megteszünk. Erre példa a digitális jelenlét rendkívül fontos téma számunkra és önök is tudják, hogy a bilaterális megállapodások tagállami kompetenciába tartoznak, hiszen a tagállamokhoz tartoznak. Ami a nemzetközi kereskedem kérdéseit illeti, kiemelte, hogy a bizottságunk a szabadkereskedelmet képviseli, igen, ez így van. Buenos Airesben Juncker elnök úrral, én is ott leszek mellette, a, azt akarjuk üzenni, hogy a protekcionizmus nem válasz, hogy a multilateralizmust kell terjeszteni, hogy a VTO-t meg kell erősíteni, és folytatni kell az eszmecserét. Persze a jó adóirányítással kapcsolatos eszközök nagyon fontosak, és fontos a kölcsönösség. A partnereinktől ezt várjuk, és ez egy alapelv, hogy már mostantól minden megállapodás tervezetbe ezt az elvárásunkat beírjuk. És ugyanígy igaz az is, lehet, hogy ez nem tűnt fel, hogy az Egyesült Királysággal a jövőbeni megállapodás, hát nem szabadkereskedelmi megállapodás lesz ez remélhetőleg, nagyon fontos számunkra, hogyha a britek úgy döntenek, hogy kilépnek, akkor a jó adóirányítási kritériumokat alkalmazzák. Nem akarjuk, hogy a határainkon egy olyan, tagállam, egy olyan állam működjön, amely nem tartja be ezen előírásokat. És az Egyesült Királyság mindig is jelen volt a BEPS-ben, az OECD-ben, az EU-s munkálatokban proaktív módon, és biztos, hogy a jövőben is így folytatják ezt. Poltánk az utolsó eszendés hozzászóló. Köszönöm szépen, és köszönöm a biztosnak, hogy itt van. Ha visszatekintünk az elmúlt időszakra, nagy változásokat láthatunk, és azt hiszem ön nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy ezekre a változásokra sor kerülhessen. Több változott az elmúlt öt évben, mint az azt megelőző ötven évben. Valamiféle nemzetközi európai együttműködés létrejött az adóügyekben, és erre nagyon nagy szükség volt és van. Nagyon sok jó kezdeményezés született az ön részéről, és nem minden kezdeményezés volt gyümölcsöző, úgyhogy még sokat teendőnk, de azt hiszem, sikerült elindulnunk legalábbis az úton, és ez már önmagában eredmény. Arra utalnék vissza, amit Wolf Klintz vetett fel, de én egy kicsit máshogy értelmezem az általa mondottakat. Ami hiányzik itt a házban és az Európai Bizottságban is, az az adatmennyiség. Nincs elég adatunk, nincs elég elemzésünk, vagy megfelelő mennyiségű elemzésünk. A DST kapcsán megpróbáltuk elemezni a DST-vel kapcsolatos különböző variációkat. Sokszor becslésekre kell hagyatkoznunk. Jó lenne, hogyha lenne valamiféle infrastruktúra is, amely az európai szintű adagyűjtés lehetővé teszi, és lehetővé teszi az elemzések elkészítését, amelyek aztán a szakpolitikák és az adópolitika alapjául szolgálhatnának az Európai Unióban. Jó lenne, ha elgondolkozna egy ilyen infrastruktúrán, ez talán egy jó örökség lenne az ön számára, és jó lenne, hogyha a következő bizottság elgondolkodna azon, hogy legyen egyfajta adóügyi tanács vagy igazgatóság. Aztán azt hiszem, hogy a fekete lista azon tagállamokra nézve, vagy országokra nézve, amelyek nem működnek együtt, nagyon hatékony lenne, de hát végeredményben csak öten állnak, öten vannak jelen pillanatban a listán, ez mit mond el rólunk? És az Európai Uniós adóparadicsomok nem szerepelnek a listán. Ön megpróbálta kezelni ezt a kérdést, a kérdésem az, hogy hogyan lehet ezt jobban kezelni, mert a tagállamok egymást befolyásolják negatívan. Köszönöm szépen, Tangur! Köszönöm önnek személyesen is azt a rengeteg munkát, amit a CCCTB-be fektetett. Azt hiszem, az önöregsége lesz az, hogy ha nem is zárul le a dosszié, akkor legalábbis készen áll majd arra, hogy lezárjuk és az a nap, amikor a CCCTB végre megszületik, akkor önre is gondolnunk kell, az ön munkájára. Úgy gondolom nagyon fontos ez a harc, amit vállalt. Ami az adatokat illeti, egyetértek önne. A gond az adatokkal az, hogy egy nagyon új területről beszélünk, és per definíció nem, nem állnak rendelkezésre az adatok, mert nincsenek meg a megfelelő eszközeink. Úgyhogy gyakorlatilag egymást gerjeszti ez a két probléma. Az Európai Adóügyi Tanács vagy szervezet létrehozása jó ötlet, hiszen elősegítené az ügyet, megszületnének a szükséges elemzések, rendelkezésre állnának a szükséges adatok is, az objektív adatok, amelyekre támaszkodhatunk az javaslataink elkészítésekor, úgyhogy ez nagyon is fontos dolog lenne. Ami a fekete listát illeti, én kevésbé vagyok kritikus, mert az a tény, hogy öt ország szerepel ezen a listán, ez két szemszögből szemlélhető. Egyrészt mondhatjuk azt, hogy csak öt ország van a listán, úgyhogy a lista rossz, de mondhatjuk azt, hogy végül is öt, öt ország felkerült a 17-ből a listára, úgyhogy azért mégiscsak történt előrelépés. Én az utóbbit támogatnám, mert ha megnézik, hogy hány pénzügyminiszter szerepel a szürke listán, és hányan jönnek el hozzám tárgyalni arról, hogy hogyan javíthatnának a jogszabályaikon annak érdekében, hogy ne kerüljenek fel a fekete listára, akkor meglepődnének. Sokszor nagyon fontos partnerekről van szó, akik jelentős reformokon dolgoznak. Mit jelent ez? Azt, hisz, azt hiszem egyébként az OECD esetében is hasonló a helyzet. Elindult egy folyamat, amely során a szürke listás országok igyekeznek elkerülni, hogy a fekete listára kerüljenek fel. Tehát nem a fekete lista legfontosabb, hanem talán a szürke lista, és a második dolog, végre elindult egy folyamat, ez a legfontosabb. Érdekes lenne látni majd, hogy a magatartási kódex kapcsán mi történik 2019-ben, amikor meg kell vizsgálni az összes vállalást, amit a fekete listás országok tettek, hogyha, vagy a szürke listás országok tettek, hogyha nem sikerült a vállalásaikat teljesíteni, fel kell kerülniük a fekete listára, hogyha elvégezték a házi feladatukat, akkor le kell kerülniük a listára. Tehát egy folyamatról van szó, amely folyamatos változást hoz magával, és én hiszek ebben a folyamatban. Nagyon szépen köszönjük a biztosnak a részvételt a mai ülésen. Néhány kolléga már említette, hogy rengeteg előrelépés történt a közös érdeklődésünk területén a bizottság jelenlegi mandátuma idején. A digitális adózás kérdésében és sok másik kérdésében egyelőre nem sikerült megállapodnunk, de azt hiszem, hogy nagyon nehéz lesz az ön utódjának az ön nyomdokaiba lépnie. Nagyra értékeljük a munkáját. Amikor az Econ beli meghallgatáson vettünk részt, meghallgatásán vettünk részt, akkor megkérdeztem, hogy hogyan kíván majd a parlamenttel együttműködni, és ön eleget tett az akkori ígéretének. Szerettem volna elmondani, mennyire nagyra értékelem ezt is, és remélem, hogy a többi biztos is megszívleli ezt, az önpéldáját, nevezetesen, hogy a parlamenttel való együttműködés az út a sikerhez. Lehet, hogy ez segített, hogy kétszer is képviselőnek választottak ide a parlamentbe, lehet, hogy ez segített a parlamenttel való együttműködésben. Köszönjük szépen, biztos úr, azonnal folytatjuk. Well, let us let us resume the public hearing of Tax 3 Committee. This part. Akkor folytatjuk most a Tax 3 ülésént az agresszív adótervezési rendszerekről lesz szó az Európai Unióban, egy meghallgatás következik. Biztosan emlékeznek rá, hogy az első meghallgatásra ebben a témában ez év június 21-én került sor, ezen részt vettek a McDonald's és a Nike képviselői. Ma a Kering Group-tól, a Google-tól és a Facebook-tól érkeztek vendégek. Üdvözlöm Sophie Madaloni asszonyt, aki a Caring Groupnál adóügyi igazgató. Üdvözlöm Önt, Adam Cohen is itt van velünk, aki a Google-nál a releváns földrajzi osztálynak a gazdaságpolitikával foglalkozó vezetője, és Ellen is itt van velünk, aki a Facebooknál foglalkozik adóügyekkel. Kezdjük is azonnal a bevezetőkkel. Maximum 7 perce van mindenkinek. Madaloni asszony, kezdjük önnel, öni a szó, tessék. Merci. Köszönöm. Hallanak? Elnök úr, Hölgyeim és Uraim, szakbizottsági tagok, képviselőtagok, üdvözlök mindenkit! Köszönöm, hogy meghívtak, hogy elmondjuk a véleményünket az Önök szakbizottságában. Sophie Medaloni a nevem, én vagyok a cégcsoportunk adóügyi igazgatója. Az előadásomat a Kering cégcsoport bemutatásával kezdeném. A kering egy világszintű luxus márka. Több rendkívül híres divat, óra és ékszeripari vállalatot ölel magába. Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Valenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Kilin Ulisnádán és Gerard Perego. 2017-ben a Kering cégcsoport forgalma 15,2 milliárd euró volt. 63-as létrehozása óta a cégcsoport folyamatosan átalakul. Ma több mint 30 ezren dolgoznak a cégcsoportnál, ebből körülbelül 16 ezer Európában. 46 országban vagyunk jelen, 1500 boltban. A kering bemutatásában fontos megnézni, hogy milyen szakaszokból vált ilyen luxus cégcsoportá, integráltan irányított cégcsoportá a kering, amelynek a jogi struktúrája mindig az operatív logikát követi. François Pinot hozta létre a faipari és építőipari területeken a cégcsoportot, a nagykereskedelmi területre pozícionálta magát a 90-es évektől, a Printemps, a Laredut, a Conforama és a FNAC vállalatokban, társaságokban vett részt. Ellenőrzési részvételt tett az NV Gucci csoportban, 96-ban 40%-os lett a részesedése, és ez a cég fejlődésének egy új szakaszát jelentette, így a nagy luxus cégek közötti komplementáris működést kezdődött. A 2000-es évek elején az Yves Saint Laurent, a Saint Girosit, a Bushrot, a Bottega Venettát és a Balenciagát vásárolta fel a Gucci csoport. A PPR 2005-től koncentrálja a luxus tevékenységre a tevékenységét, azáltal, hogy Európában és Franciaországban nagy kereskedelmi luxuscikkeket forgalmaz. 2011-től a Gucci és a PPR fuzionál, és 2012-ben a PPR 100%-os részvényesévé válik a Gucci csoportnak. 2013-ban a PPR cégcsoport új nevet kap, ez az új név a Kering, ez az első külső jelennek az átalakulásnak. Így 2017-ig már csak két tevékenységet végez. Luxus és sport és lifestyle tevékenységet ide tartozik a Puma. 2018-ban a Puma kilép, és a cég tárgyalásokat indít Stella McCartney-vel, Christopher Kane-lel és Thomas Mayerrel, és lálítja az együttműködést. Ezen átalakulás végére kizárólag luxusipari tevékenysége van már csak a cégcsoportnak, úgy, hogy korábban, 2008-ban csak 20%-os volt ez a tevékenység. Ezen stratégiai változás sikerének az oka egyebek között az, hogy hatékony operatív felépítése van. A kering végig gondolta, hogy hogyan tudja operatív modelljét kiigazítani, azért, hogy modern, agilis, rugalmas, pertinens maradjon egy teljesen átalakulóban lévő piacon. Új fogyasztói szokásokhoz kellett alkalmazkodnia, például a közösségi hálókon, egyre nő az elektronikus kereskedelmi eladás, és a time to market elvárásai is egyre erősebbek a modernizációt végig gondolták 2017 első szemeszterében azért, hogy felülvizsgálják a beszerzés, a logisztika és a disztribúció működését. Ezeknek az alapja több mint 20 éves modell volt. Rendkívül összetett ez a kérdés, ezért stratégiai, felépítési információrendszerbeli szakértőköz fordult a cég, ennek az eredménye lett az az átalakulás, amely 2017. októberében vált hivatalossá. Ezen bevezető szakasz után új szervezet alakult ki. Ez abból adódott, hogy a vállalatunk portfóliója rendkívül beérett volt, és hogy új hangsúlyt kapott a tevékenységi kör. A termékkialakítás, a koordináció, a termelés mostantól minden márka és szakértői központ irányítása alá kerül. Ezen átszervezéssel kapcsolatos döntésünk alapja az operatív igények, és nem pedig bármilyen adóügyi megfontolások lesznek. A Kering ezt a projektet, mint az összes többit úgy végzi, hogy közben teljes mértékben tiszteletben tartja a nemzeti és nemzetközi szabványokat, előírásokat, és az elgondolásaiban mindig figyelembe veszi az OECD és az EU reformjainak az előírásait. Két éve bevezettünk egy új adó felépítést a pénzügyi igazgatóságon belül. Rám az a feladat hárul, hogy mind vállalati, mind márka szinten konszolidáljuk az adóügyi információt a cégcsoport szintjén, a belső helyi nemzetközi adóügyi kihívásokról tudjunk, úgy, hogy közben teljes mértékben tiszteletben tartjuk a szabályokat. A dokumentációs kötelezettségeinknek eleget tegyünk intragrup szinten, technikailag hozzájáruljunk az adógyi információ átadáshoz az összesített számlákon. Az adóügyi munkatársaink mindent megtesznek azért, hogy a cégcsoport főigazgatóságától kapott felkérésüknek eleget tegyenek. A Kereng cégcsoportot felkérték, hogy itt ezen meghallgatáson mondja el, hogy az adó irányítási elemei miből állnak. Teljes mértékben kizárjuk az agresszív adótervezést. A Kereng cégcsoport nevében szeretném most illusztrálni az elmondottakat, és bemutatni, hogy a BEPS hogyan jelenik meg az adóügyi és pénzügyi kérdésekben a cégcsoportnál. A BEPS célja, hogy harmonizálja és megszervezze a közvetlen, már meglévő joghatóságokban bevezetett adószabályokat. A BEPS és az EU adó szabályozásainak célja, hogy a tagállamok közötti adóversenyt csökkentse. Ami a keringcégcsoportot illeti, konkrét példák vannak Anélkül, hogy most a BEPS fellépéseket egyenként citálnám, szeretném bemutatni, hogy a BEPS ajánlásokat mi hogyan alkalmazzuk. Van, amely már bekerült a joganyagba, vagy egyelőre még csak soft law ezek közül. A management fee politikánkat úgy alakítottuk ki, hogy a transferdíjakat a nemzetközi előírásoknak megfelelően alkalmazzuk. Közben biztosítjuk, hogy a márkák közötti járulékokat szintén a transfer adóknak megfelelő előírásoknak megfelelően alkalmazzuk. A cikkcsoport minden entitására vonatkozóan ezt alkalmazzuk. Az adóügyi főgazgatóság célja, hogy a lehető legfinomabban ellássuk az érintetteket dokumentációval. Az a döntés született, hogy a local file és a master file ön túlmenően a transit, transfer ár dokumentációt egységenként is előállítjuk. Ami a, az adóügyi megállapodások visszaélésszerű alkalmazását illeti, pontosítanánk, hogy amint egy cégcsoporti entitás egy ö, valamilyen szerződésbeli előíráshoz fordul, mindig a, az egyezmény alapján előírtaknak megfelelően járunk el. Ami a stabil székhely kibővített fogalmát illeti, már most alkalmazzuk ezt az új fogalmat, amikor internalizáljuk az elektronikus kereskedelmi tevékenységeinket. A stabil létesítmény besorolása, az, hogy egy adott országban valamilyen készleteink vannak, valamint az előkészítő tevékenységek az új definíció nevében kerülnek figyelembevételre. A Kering cégcsoport semmilyen olyan eszközt nem alkalmaz, és nem és semmilyen hibrid eszközt nem alkalmaz, és nincsen a cégcsoportnál semmilyen hibrid entitás. Elnézést, hogy kicsit hosszan beszéltem, remélem, hogy ezzel hozzájárultam a vitához rendelkezésre állok, hogyha kérdéseik vannak. Köszönjük szépen, most Kón úr következik a Facebook részéről. Mondja az elnök, kérem tartsák be a 7 perces hozzászólási időt. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, köszönöm, hogy meghívtak a mai ülésre. A Google-ban vezetem a gazdasági ügyeket Európában, a közel-keleten és Afrikában. Az elmúlt hat év ben több eszmecserén is részt vettem az OECD-vel, az Európai Bizottsággal, nemzeti kormányokkal és több eh, ipari érdekcsoporttal is. Hozzájárultam MS e szakbizottság munkájához is egy 2016 márciusi meghallgatás alkalmával. A társasági adózás az EU-ban, az USA-ban és más régiókban is továbbra is eh, egy élénk vitatárgyát képezi, különböző OECD és EU-s tanulmányok is készültek a témában. Több kormány, beleértve EU-s tagállamokat is, egy sor szakpolitikai változtatást fontolgat. A Google a maga részéről mindig támogatta egy egyszerűbb, koherensebb nemzetközi adórendszer kialakítását. Két évvel ezelőtt is elmondtam itt a szakbizottságban, hogy a nemzetközi adóreform sikeres lesz, hogyha a társaságok világos szabályokkal szembesülnek és konzisztenciát tapasztalnak különböző joghatóságokon átívelően. Úgy gondoljuk, hogy az OECD és a G20-ak a megfelelő fórum egy átfogó adórendszer létrehozásához. Jogbizonytalanságot teremt, hogyha különböző rendszerek léteznek, felmerül a kettős adóztatás kockázata és az elhúzódó adőgyi jogviták lehetősége is a nemzetközi szintéren. A világ különböző részein működő vállalatok érdeke, hogy világosak legyenek a szabályok, és hogy ne legyenek diszkriminatív adópolitikák. Régóta próbáljuk elérni azt, hogy igazságos adógyi rendszer alakuljon ki a nemzetközi szintéren. Ez a rendszer mindig is a termelés színhelyét vette alapul, és nem az áruk fogyasztásának színhelyét. A Google esetében az elmúlt években 26%-os adókulcs valósult meg, ami jóval meghaladja az OECD tagállamainak átlagos adókulcsát. Ennek az adónak körülbelül a 86%-át az e USA-ban folyosítottuk, ahol a működésünk nagy része zajlik. Van körülbelül 50 ország a világon, ahol egyébként is vannak lányvállalataink, ott is adóztunk. Ez az adózási rendszer nem csak a Google-ra jellemző. Amerikai vállalatok a az adójuk nagy részét az USA-ban fizetik meg, ugyanígy a német, a brit, a francia és a japán vállalatok is a saját hazájukban fizetik meg az adójuk nagy részét. Európában a Google székhelye Írországban van, ott 8000-es csapatunk dolgozik azon, hogy kiszolgáljuk az európai, közel-kelet és afrikai ügyfeleinket hogy nagyságrendbeli összehasonlítást végezzünk, végezhessünk, elmondom, hogy körülbelül 44 ezer mérnökünk dolgozik az USA-ban a Google különböző szolgáltatásain és termékein, ezzel szemben az Európai Unióban 3 3000 mérnökünk működik. Folyamatosan dúl a vita arról, hogy a társasági adót máshogy kellene e strukturálni, illetőleg, hogy az értékteremtés helyéről el kellene mozdulnia az adófizetésnek azon országok felé, ahol fogyasztják a szolgáltatásokat, illetve árak, árukat. A kormányoknak kell erről dönteniük, remélhetőleg a változás alapja széleskörű nemzetközi konszenzus lesz, hogy, hogy a polgárok bizalma megmaradjon a globális adórendszerben. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig Lee úr következik a Facebooktól. Mr. Chairman. Üdvözlök mindenkit, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Köszönöm a lehetőséget, hogy a Facebookot képviselhetem itt. Ellen Lee-nek hívnak, és a Facebooknál a globális adópolitika felelőse vagyok, a washingtoni irodában dolgozom. Nagyon fontos munkát végez az önök szakbizottsága, megpróbálom a legfontosabb információval ellátni önöket. Ma a Facebook üzleti modelljéről, az európai gazdaságban eszközölt beruházása és a nemzetközi adópolitikánkról beszélünk. Elsősorban hasznos és releváns tapasztalatokon hagyatkozik a beszámolónk mint egy az árbevételünk 95%-a reklámbevétel. Gyakran a vállalatok nyereségére koncentrálnak az adózás kapcsán, de hát a beruházásokat is figyelembe kell venni, hiszen ez a legfontosabb azok számára, akik használják a szolgáltatásainkat. A e, Facebookot e, e, tímek hozzák létre, mérnökök, szakértők, akik együttműködnek más vállalatokkal és szervezetekkel. A releváns hirdetések csak egy része a ez egy olyan vállalatnak, ami 6,9 milliárd felhasználót mondhat magáénak. Tavaly a Facebook 5,9 milliárd euró befektetést hajtott végre, szerverekbe, adat adatközpontokba, adatbázisokba ruháztunk be, és 2017-ben is hasonló volumenű, 8,5 milliárdos volt a beruházásaink értéke. A K plusz F kiadásaink évről évre nőnek. 2017-ben a Facebook K plusz F beruházása a 2016-os 5,6 milliárdról nőtt 8,4 milliárdra. A Facebook el akar jutni új felhasználókhoz, növelni akarja a felhasználói körét. Európában 17 irodánk van, 7000 embernek adunk munkát, négy adatközpontunk van, kutatóközpontunk, és 18 millió európai KKV-val dolgozunk együtt. A Facebook beruházásainak ez is része, Európára 4,5 milliárd esik a beruházásainkból. Ami az adópolitikánkat illeti, hosszú távú stabilitást akarunk biztosítani az egész világon. A nemzetközi adópolitikával kapcsolatos vitákat nyomon követjük. A leghatékonyabb eredményekre kell, hogy vezessen a nemzetközi adópolitika. 2015-ben is jártunk már ennél a bizottságnál, és az OECD-vel is folyamatos kapcsolatban vagyunk. Az első 2014-es OECD jelentés óta sok változás történt. A digitális gazdaság egyre inkább saját maga válik a gazdasággá. Néhány ország megváltoztatta az adó jogszabályait, így az Egyesült Államok is, és más nagy gazdaságokra is ez elmondható. Az USA átvette az OECD BEPS ajánlásainak a nagy részét. Tavaly decemberben bejelentettük, hogy a helyi értékesítéseinket el fogjuk különíteni. Az OECD-ben állandóan azt eh, hallottuk, hogy eh, jobban hozzáférhetővé és nyilvánosra kell tenni az egyes országban eh, realizált árbevételeket, mi ezt meg is tettük, és látják, hogy jelentős változások történtek, mielőtt utoljára itt jártunk ennél a szakbizottságnál három évvel ezelőtt. Nemzetközi adórendszerekre akarunk hagyatkozni, amelyek egyszerűek és hosszú távú stabilitást biztosítanak a vállalatok számára. Egyre több vállalat lesz teljesen digitális, ezt a folyamatot az OECD is nyomon követi. Köszönöm a lehetőséget, hogy ma itt szólhatok Önök előtt. Köszönöm szépen a kérdéseket, ahogyan ezt a meghallgatások során tenni szoktuk. Két percben teszik fel a képviselők. Először a néppárt társ előadója kap szót. Hát 60 másodperc, ez kicsit túl rövid, de megpróbálom összesülíteni, amit elmondtam. Egyszerű, transzparens, stabil adórendszerről beszélt. Ez fenntartható is, és tisztességes is kell, hogy legyen bizonyos mértékig. Első kérdésem a következő. Tudja ön, hogy a digitális állandó telephelyekkel kapcsolatos szabályozást kidolgozta az OECD. A Google és a Facebook esetében az érdekelne, hogy az önök véleménye szerint hogyan lehet, hogy ne csak az árbevételeket kössék hozzá az állandó telephelyhez. A reklámok, a hirdetések a Google-ben és a Facebookban. Egy kollégám Csehországban ezzel foglalkozik, cseh ha felhasználókkal van kapcsolatban, hogyan gondolják, hogyan történik jelenleg ezeknek az allokációja, és hogyan tervezik ezt a jövőben? Who would like to start? Google? Sure, happy to start. Thank you for the question. Köszönöm szépen a kérdéseket. Egyszerű, világos, könnyen adminisztrálható adórendszert szeretnénk a társaság és a jövedelemadó kapcsán egyaránt. Amikor az a kérdés, hogy a jelenlegi rendszer hogyan működik, nos, a vállalati nyereségünk nagy része a hazai piacon keletkezik. Az európai cégeink a saját piacaikon tevékenykednek tehát 80% esik az USA-ra, ez volt így az elmúlt két évben, és a maradék jut a világ többi részére. Most, hogy hol keletkezik a nyereség, és melyik joghatóságban, melyik országban, és ezzel kapcsolatban multilaterális megállapodásokra van szükség. A kormányoknak kell dönteni, hogy a nyereséget hova alokálják a történelmileg a különböző entitások által viselt kockázatokat is figyelembe kell venni. Az Egyesült Államokban ez ön ugye a cseh hirdetőkről beszélt, ezen funkcióknak a, a többsége az európai irodánkhoz köthető, és kulcs szavakat automatizáltan veszünk figyelembe, olyan technológiát használunk fel, amelyet Kaliforniában fejlesztettek ki alapvetően, tehát hát ahogyan elmondtam, mint egy 40 ezer mérnök dolgozik az Egyesült Államokban, és körülbelül 3 ezer mérnök viszonylag kis számú Európában. A jelenlegi szabályok alatt a nyereség alokáció a mm, eszközök helyszín felhasználásának a helyszínéhez köthetők. Az OECD, az EU és az USA szabályai eltérőek a nyereség allokációjával kapcsolatban, és a azt gondoljuk, hogy egy konszenzusra alapozott megközelítésre lenne szükség, hiszen itt sok az érintett, és a, tag, a kormányoknak kell dönteni arról, hogy hova alokálják a nyereséget az SND előadója. Köszönöm szépen, hogy eljöttek a meghallgatásra. Google és Facebook képviselőinek tenném fel a kérdést. A világ eh, legnagyobb, eh, legnyereségesebb vállalatainál eh, dolgoznak és szinte minden európai polgárral van kapcsolatuk napi szinten, és nyereséget szereznek ezen felhasználóktól. Úgy alapvetően eladják a hozzáférést a hirdetésekhez, és eladják ezeknek az embereknek a személyes adatait. A Facebook piacértéke nagyobb, mint az én hazámnak, Dániának a GDP-je, és csak a töredékét fizetik a többi európai cég adójának. Az Egyesült Királyságban 1,5 milliárd eurós rekordárbevételük volt, és 18 millió adót fizettek be mindössze. Ugyanakkor 500 millió eurót fizettek, úgynevezett adminisztratív kiadásként, tehát ezt idézőjelbe tettem. A kérdésem, hogy az adminisztratív kiadás hogy lehet 27-szerese annak, mint amennyi adót befizetnek. Ezt a Facebook örülnék, ha elmagyaráznám. A Google szintén csak 55 milliót fizetett a brit eladások után, 6,5 milliárd eurós árbevétel után, ez hogyan lehet, hogyan tervezik a jövőbeni adófizetést? Azoknak az országnak, közösségeknek akarnak-e adót fizetni, ahol nyereségük keletkezik, és hajlandók-e a nominális adót megfizetni azoknak az országnak, ahol a digitális jelenlétük van? So uh, our effective tax rate globally is 23%. We've az effektív adóarányunk 23 százalékos körülbelül. Persze a transfer árazásra vonatkozó szabályokat betartjuk, ezek tágabb kérdések. Az OECD és az EU és hasonló politikai döntéshozók előírásainak megfelelünk és ezzel a vállalatok számára szabályos körülmények között dolgozunk. Ami a személyes adatok eladását illeti, hát szeretném kijelenteni, hogy mi adatokat nem árusítunk. És szívesen folytatom a párbeszédet arról, hogy mi a megfelelő profitalokáció, de a legtöbb munkatársunk Kaliforniában van, a termékünket ott dolgozzák ki a mérnökeink. Kaliforniában tehát. Ami a Google-t illeti, 14,5 milliárd dollár volt az adónk, ami a profitot illeti, és hogy ez az adó hol volt esedékes, ez, ennek nagy mértéke 85% eh, az elmúlt öt évben az Egyesült Államok volt. A jelenlegi rendszerben ezen adózási jogok ott vannak, ahol a terméket, szolgáltatást eh, létrehozzák, vagy ahol fogyasztják. Hát eh, logikus lenne, legitim lenne ezt a hangsúlyt áthelyezni a fogyasztás helyére, de hogyha fogyasztás alapú a rendszer, miközben egy másik rendszerben az előállítás eh, alapján működnek más rendszerek, akkor a valóságban itt konfliktus fog kialakulni. azt mondta, hogy csak ahol a fogyasztás van. Hát itt, ahol az érték keletkezik a vállalat szempontjából, tehát nem itt csak a fogyasztás, hanem az érték hozzáadása az, ami szintén számottevő. A Facebook, tehát az Egyesült Királyságban 500 milliós ö, adminisztratív költségről beszél, ez 17-szer annyi, mint amennyi adót befizettek. Milyen kiadásokról van itt szó, hogyha ezt tisztázna? Természetesen eladási kiadások, értékesítési kiadások, tehát az irodák fenntartása. Igen, leginkább az irodák fenntartása, ami az administratív kiadás. Nem nyereségesek, de nyereségesek, ezért fizetünk adót. És az adó nyereség alapú. Ezek rutin visszatérítések hát hogyha végső soron az országok leülnek egy asztalhoz és megtárgyalják, hogy ezen profitot hogyan kellene alokálni, akkor mi nagyon szívesen részt vezünk ebben. Mint már korábban mondtam, 4,6 milliárdot fizettünk be világszinten adóként, és hogyha ezzel kapcsolatban elmozdulás van, akkor szívesen részt veszünk a vitában. Cohen úr? ami az értékteremtési elveket illeti. Mi nem árusítjuk a felhasználói adatokat, ahogy azt ön állította. A szolgáltatásunkat alapvetően az Egyesült Államokban hozzuk létre, és az érték is ott keletkezik, tehát nagyobb nyereség kerül az amerikai tevékenységekhez. De hogyha veszteségesek lennénk, akkor nagyobb lenne a veszteség is az Egyesült Államokban. A leányvállalataink az EU-s tagállamokban, ideértve Dániában is, rendszeres visszatérítési arányban részesülnek, tehát hogyha nem lennénk nyereségesek, ezen entitások ugyanilyen alapon kapnának ilyen visszatérítést, és ugyanez lenne az adózási arány. Az Egyesült Államokban tehát jóban rosszban együtt vagyunk, hogyha jól mennek a dolgok, és pozitív az adóhelyzet, akkor ez pozitív, és hogyha veszteségek vannak, ugyanúgy ez kihat. Tehát ön vitatja, hogy a az érték létrehozásával kapcsolatos szabályok hogyan alkalmazandóak. Az adatokkal kapcsolatos szabály abból fontos, hogy hogyan lehet megfelelő kontextusban a reklámokat kiszámítani. Ami a böngésző algoritmusunkat illeti, ez az elmúlt 20 évben a legértékesebb termékünk, ezt a Mountain View-ban alakították ki, kis adatokból egy működő algoritmust kialakítanak. És a legnagyobb adatbázis, amely a böngészés szempontjából releváns, az az egész internet, nem a felhasználói adat. Az egyedüli adat, amely releváns ebben a kontextusban, ami a felhasználótól származik, az egy lekérés, egy lekérdezés. Sok szempontból ez bármilyen fogyasztói tevékenységhez hasonlatos hogyha egy fogyasztó bemegy egy boltba, és azt mondja, hogy ezt a cipőt szeretném megvenni, Alapvetően ugyanerről van itt szó. Tehát egy szolgáltatást kér valaki, és a háttérben meglévő technológia, know-how, az viszont máshol kerül kialakításra. Néppárt, Darius Rosszát. Yes, thank you, Chairman, and... Köszönöm, elnök úr. Medelloni asszony Uraim, üdvözöljük Önöket itt a nyilvános meghallgatásunkon. Egy előző kérdésre térnék vissza az értékteremtéssel kapcsolatban. Ez itt a lényeg annak meghatározása szempontjából, hogy hogyan lehet a megfelelő adóterhet meghatározni. Ha jól értem, a Google 86 százalékának a jövedelme vagy, vagy az adója kerül befizetésre az Egyesült Államokban? Az elmúlt tíz évben az esedékes társasági adó 86%-a az Egyesült Államokban volt befizetendő. És hasonló az arány a jövedelem szempontjából is? Az adót profit után, nyereség után fizetjük, nem forgalom után, és nincsen közvetlen korreláció a forgalmi arány és az adóz, adózási arány között. Nincsen közvetlen korreláció egy adott országban ö, befizetett adó és az adott országban lévő forgalom között. Ez a ennek a megközelítésnek van egy neve, de a nemzetközi adózási szabályok nem ez alapján működnek. Én nem írok le semmilyen rendszert, én csak kérdéseket teszek fel. 86 százalék. A nyeresség 86 százaléka nem elnézést, az adók 86%-át az Egyesült Államokban, a társasági adók 86%-át az Egyesült Államokban fizetik, 14%-ot más országokban fizetnek. Bizonyos forrásokból tudjuk, hogy a Google szolgáltatások, digitális szolgáltatások európai száma körülbelül ugyanannyi, mint az Egyesült Államokban. Miért van ekkora különbség a bevezetett adó között? milyen költségek merülnek fel. Vagy Európában a digitális szolgáltatásokat mivel terhelik úgy, hogy emiatt az önök nyeresége Európában ennyire csekély legyen, hogy a nyereség adó ennyire minimális legyen a, az amerikai nyereségadóhoz képest. Nos, ami a társasági adójogok disztribúcióját illeti, minden multinacionális vállalatnál normális dolog, a bevezetőmben is elmondtam, német, francia vállalat legtöbb társasági adóját a saját országában fogja befizetni. Az adót nem a felhasználó székhelye szerinti országban adják, vagy fizetik. Itt a funkciók és kockázatok alapján alakítjuk ki és mint már mondtam, körülbelül 3000 mérnök dolgozik nekünk Európában. Ezen tevékenységekhez kapcsolódóan merül fel az adóteher, és ez sokkal kevesebb, mint az Egyesült Államokban. Kollégáim már feltették a kérdést. Az értékteremtés a végfelhasználó teremti meg. Ön más definíciót lát erre. Hogyan tudja megmagyarázni azt, hogy ön értéket teremt, hogyha nincsen felhasználója? Azt hiszem, hogy nehéz lenne olyan vállalatot találni, ahol felhasználók vagy fogyasztók nélkül teremtenének értéket. Hát én is ezt mondom. De mint minden más vállalatnál, a társasági adóztatással kapcsolatos kérdés az, hogy hol teremtik meg az értéket. Vannak közvetett adók, fogyasztói adók, ahol az adózás de az egy más kérdés. Most mi nem ö, jövedelemadózásról beszélünk. Ami a vállalati nyereségadózást illeti, ez a különböző egységekre vonat. Hát pont ezt akarjuk mi tudni, hogy mi az allokációs mechanizmus, ami miatt ilyen nagy a különbség az Amerikában befizetett és az Európában befizetett adók között, tudván azt, hogy a felhasználók száma nagyjából ugyanaz, vagy még Európán magasabb is, mint az Egyesült Államokban. Ez egy a transferárazási elv, ez a nemzetközi adózási megállapodási rendszer része. Egy példa a profit allokációs jog egy vállalat nyerességéből indul ki egy adott piacon. Miért használjuk ezt az elvet? Fontos, hogy adóztatási szempontból semleges legyen az, hogy egy vállalat hogyan működik egy lányvállalati szinten. Lehet, hogy egy független céget akar felbérelni, vagy saját infrastruktúráját növeli, belső szinten vesz fel embereket. Tehát így lehet alokálni a profitot. Ennek van egy neve, ahol a nyereségességi arányt különböző benchmarkok alapján határozzuk meg hasonló vállalatoknál ugyanazon piacon, akik hasonló szolgáltatásokat nyújtanak, vagy nyújthatnak. Köszönöm szépen, Koen úr. Még egy kérdésem lenne Li úrnak, hogyha megengedi. Csak gyorsan kéri az elnök. Hasonló a kérdés, mint Koen úrnak. Azt mondta, hogy 4,6 milliárd dollárt vagy eurót? Dollárt fizetnek az Egyesült Államokban nyereségi adóként. 300 millió felhasználójuk van, 300 millió mondjuk, lehet, hogy nem mindenki használja a Facebookot, meg 250 millióan használják. Közben az Egyesült Királyságban 18 millió euró adót fizetnek, tehát sokkal kevesebbet. Az Egyesült Államokban az egyfőre jutó adó, felhasználóra jutó adó 15 euró, míg az Egyesült Királyságban ez 0,3 euró felhasználónként. Másként fogalmazván, hasonló a helyzet. Az Egyesült Királyságban a költségeik messze magasabbak, mint az Egyesült Államokban, mert az USA-ban nagyon jó nyerességeik vannak, mint az Egyesült Királyságban nincsen nyerességük. A többi európai országra nincsen adatom, de ezen két esetet próbálom összehasonlítani, és ezért kérek magyarázatot. Jó ezt tisztázni, az üzleti modellünket a felhasználóink, a fogyasztóink, reklámozók. Innen jön a nyereség. És a világban az irodáink értékesítési funkciót töltenek be. Reklám, reklámot adnak el a helyi reklámozóknak. Ezt én értem. Az zavar engem, hogy miért van ez a nagy különbség felhasználónként az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban. Igen, az Egyesült Királyságban az adminisztratív költségek, az irodafenntartási költségek nagyon magasak, ön ezt mondta. Miért nincsenek ilyen költségek az Egyesült Államokban? Tehát a bevételünk a reklámozásból jön, ezt adóztatják meg, ez az adóalap, ami termékünket nem a végfelhasználóknak adjuk el a végfelhasználók számára a termékünk ingyenes, tehát a bevételünk a reklámozásból, a reklámozókból, a reklámcégekből adódik. Próbáljuk az üzleti modellt tisztázni. Poltán, <clears throat> Eszendi, kérem minél rövidebben, mert kifutunk az időből. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a vállalkozásoknak, hogy képviseltetik magukat. Három kérdésem van. Először is, ami a profit allokációt illeti, egy kicsit más szemszögből közelíteni meg a kérdést. Elsősorban a Google-nak és a Facebooknak mondom, a bevétel legnagyobb részét Írországban könyvelik el mint két vállalatuk esetében. Egy pillanatig felejtsük el az usa és az Európán belüli elosztást. Több mint, kevesebb mint 5 milliárd felhasználójuk van Írországban, és kb. 70 millió felhasználójuk van Németországban, miközben az összes bevételüket Írországban könyvelik el, Németországban és Franciaországban viszont nem könyvelnek el jövedelmet vagy bevételt, és ezért ott nem is adóznak. Úgy gondolják el, hogy ez fair Németországgal és Franciaországgal szemben. Nyilván felhasználók nélkül nem működhetne a dolog. Ez lenne az első kérdésem. Folytathatom? A második kérdésem. Van valamiféle fogalmam arról, hogy mit fognak mondani erre a kérdésre, de mit gondolnak a digitális szolgáltatási adóról? Csak a mi, mihez tartás véget kérdezzem. És aztán még egy kérdésem közvetlenül a Facebooknak. Van egy SEC filing, amelyben felhívják a figyelmünket arra, hogy az adóbevételekhez kapcsolódó nyereségekkel mi a helyzet. Azt írják ebben a dokumentumban, hogy ez befolyásolhatja a tevékenységüket. Ez, ezzel azokra az adóügyi határozatokra utalnak, amelyek a Facebookkal kapcsolatosan megszülettek Európában. Tudom, hogy Dániában, Svédországban és Írországban vannak lányvállalataik, pont ezek a tagállamok egyébként, amelyek a digitális szolgáltatási adót ellenzik, ez vajon véletlene, nem tudom. Biztosak-e abban, hogy az állami támogatási ügyek miatt, amelyek élére Vesztager biztos asszonyát, ez változatlan marad? Nos, nem teljesen ismerem az ön által említett szövegrészt, de azt hiszem, elsősorban egy tartalékról van szó, és az auditálás és más egyéb normális adóügyi eljárások miatt a befizetett adó összege egy adott negyed évben változhat, és emellett pedig nincsenek külön adóügyi rendelkezéseink. Ezek nyilvánvalóan lehetővé teszik az adóhatóság számára, hogy párbeszédet folytassanak egy bizonyos kereten belül az adózóval. Tényleg nincsenek adó megállapodásaik? Mert az Európai Bizottság különböző országokban vizsgálódott adó megállapodások ügyében és a preferenciális adóügyelvenás ügyében ez azt jelenti, hogy vannak ilyen megállapodásaik. Igen, vannak ilyen megállapodásaink. Kikapcsolódott sajnos a hozzászóló mikrofonja, már csak nem hallották. Ez egy standard eljárás, igen. Akkor ez azt jelenti, hogyha tüzetesebben megvizsgálják ezt a kérdést, akkor lehet, hogy más derül ki. Válasz. Nos, ami a DST-t illeti, a digitális társasági vagy szolgáltatási adót, mi is adóbiztonságot szeretnénk. Úgy gondoljuk, hogy egy jelentősebb változtatás a profit nyereségadó tekintetében olyasmi, amit meg kell fontolni előzőleg, amit óvatosan kell bevezetni, és egy konszenzuson kell alapolnia. és az, ami a bevételek Európán belüli eloszlását illeti, úgy gondolja el, hogy tisztességes Írországban, hogy fair Írországban elkönyvelni az egész bevételt, eh, ahol kevesebb mint 5 millió lakos él, miközben a bevétel nagy része eh, Németországban és Franciaországban keletkezik, ahol nem adóznak. Az adó, a bevételek nagy része a reklámokból származik, folyamatosan tárgyalunk eh, a döntéshozókkal arról, hogy a helyileg szerzett bevételt az adott országban könyveljük el. A politikai döntéshozók részéről ezt jelölték meg az adópolitika új irányaként. A Google részéről Matt Carsey. Köszönöm szépen, elnök úr. A Google képviselőjétől kérdeznék, mégpedig a híres hírhet ír kettő struktúrával kapcsolatosan. Úgy tűnik a Google legutóbbi adóbevallásából, hogy a Google kettő struktúrája Bermudával továbbra is érvényben van. Jó lenne, hogyha meg erősítenék, hogy a Google Írországi székhelye még mindig Bermudán adózik-e. 2016-ban Nagy-Britanniában úgy nyilatkozott a Google képviselője, hogy a Googlenek egyetlen egy munkavállalója sem dolgozik Bermudán. Kérdezném, hogy ez továbbra is így van-e. És jó lenne, hogyha kapnánk egy magyarázatot arra vonatkozólag is, hogy a Google milyen hasznot húz abból, hogy folyamatosan használja ezt a kettő struktúrát az USA belé adóreformot követően. Lenne egy kérdésem a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatosan is. A kérdésem az, hogy a Google Bermudáról áthelyezte a szellemi, valamely szellemi tulajdonjogát Írországba az elmúlt két évben, ha nem, akkor van-e erre vonatkozó szándéka? És a kérdésem, hogy 2020 után a Google hol kívánja érvényesíteni szellemi tulajdonjogait? Egész sor kérdést hallhattunk, talán az első és az utolsóra válaszolnék egyidejűleg, a struktúra nem változott, de a nemzetközi adópolitika világában történt egy változ, változás. Az USA-ban egy törvényt fogadtak el tavaly év végén, amely minden ö, egykori jövedelemre adót vett ki az USA az amerikai cégek esetében, mégpedig globális alapon és nem területi alapon amely a legtöbb jelentős gazdaság esetében érvényesül. Korábban a nemzeti, nemzetközileg szerzett nyereségek utáni adózást át lehetett helyezni, az adóstruktúránk az USA adórendszerének egyedi jellegzetességeit tükrözte, azonban tavaly új törvényt vezettek be. Ez azt jelenti, hogy 10 milliárd euróval növekedett 2017-ben az általunk befizetett adó mennyisége, és zárásképpen pedig A szerzői jogok tulajdonosa az amerikai Google cégünk, amely nemzetközi szinten tovább fejleszti ezeket a szellemi tulaj, ezt a szellemi tulajdont de azért hoztuk létre ezt a rendszert, hogy az tükrözhesse az amerikai adórendszer jellegzetességeit, de ez a rendszer, mint ahogy említettem, jelentősen megváltozott. Egy kiegészítő kérdés a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatosan. Akkor Bermudán nincs bejegyzett szellemi tulajdonuk? Ahogy mondtam, van egy költségmegosztási rendszerünk a szellemi tulajdonjogot illetően, a Google és a leányvállalatai között. Tervezik-e, hogy szellemi tulajdonjogaik egy részét áthelyezik más joghatóság alá, beleértve Írországot is. Azt hiszem, itt két fő tényezőt kell látni. Az egyik a tavalyi amerikai törvény, az amerikai adóügyi törvény, amely megváltoztatja az amerikai törvények amerikai vállalkozások adóztatását, és aztán itt van a 2015-ös BEPS következtetések köre is, sora, amely szerint a vállalkozásoknak a működésük tartalmát és struktúráját tükrözniük kell. Ez azt jelenti, hogy a bermudai és írországi kettős rendszerünket fokozatosan kivezetjük, nem tudom pontosan, hogy hogyan, de ezek következendő években ez meg fog történni. A BEPS eljáró változtatások miatt, és amiatt, ahogyan az ír jogi keret is változott a BEPS miatt. Köszönjük szépen, Max Andersen, zöldek. Köszönöm. A Kéring csoporttól szeretnék kérdezni. Néhány nagyon ismert márkanevet hallhattunk, Yves Saint Laurent, Gucci és így tovább és van egy lányvállalatuk Svájcban, Luxury Goods International LGI néven. Ez a Luxury Goods International cég luxus cikkeket importál Svájcba, újra csomagolja azokat, és újra eladja őket magasabb áron más országoknak. Oknyomozó újságírók kiderítették, hogy az LGI csupán 8%-os adót fizet, ami jóval kevesebb, mint az az adó, amely azokban az országokban érvényesül, ahol a luxus cikkeket végül megvásárolják. Ez tehát egy igencsak nyereséges tevékenység. Úgy tudom, hogy az LGI a Caring Group nyereségének 70%-áért felel, még akkor is, hogyha csak a luxuságazatban működő munkavállalóknak 3%-át foglalkoztatja Kering Groupon belül. Ön azt mondta, hogy az önök, önök vállalat csoportjában semmiféle agresszív adótervezés nem érvényesül, de hát akkor minek nevezzük az LGI-t, nem agresszív adótervezésnek? Ez egy szerencsés logisztikai véletlen? 900 milliós nettó profitot, profitra tettek szert az LGI-on keresztül 2016-ban, megnéztem az, a weboldalukon közzétett adatokat, és a munkavállalóra számított átlagos profit kb. 30 ezer euró. Ugyanez az érték, tehát a, a csoporton belül 30 ezer, az LGI-on belül pedig 1,5 milliárd euró ugyanez az érték. Ez aztán lenyűgöző. Tehát, hogyha nem egy nyereség átcsoportosító rendszerről van szó, ahol az adó elkerülés a fő cél, vagy az adó kikerülés a cél, mégpedig azáltal, hogy a nyereséget áthelyezik egy olyan országba, ahol nagyon alacsony az adó kulcs, hát ha nem ez, akkor ez nem adótervezés, akkor mi? És hogyha ez mégse lenne az, hát akkor hol találtak, hol, hol szerezték ezeket a rendkívül produktív munkavállalókat? Please. Merci. Uh, LGI, az LGI egy központi hub, a kering tevékenységében központi hub, amelyet több mint 20 éve hoztunk létre, és különböző tevékenységeket csoportosít. Egyrészt nyomonkövetési tevékenység, a termelésre vonatkozóan, hiszen ennek központi szerepe van a cikkcsoportnál, termeléskövetés, logisztika és disztribúció. És itt vannak a kockázatok, a disztribúciós kockázatok is. Az LGI, a wool seller, ha mondhatom így. Ez egy olyan vállalat, amelynél 850-en dolgoznak. Ez egy vitathatatlan operatív tevékenység, és ezt tehette, lehet, tette lehetővé a márkáink kialakítását. Ez egy közös eszköz az RGI. Ezen közös, közös eszköz nélkül a márkáink nem tudtak volna úgy fejlődni, ahogy azt tették. Lehetetlenség azt állítani, hogy az LGI egy olyan rendszer, amelyet azért hoztunk volna létre, hogy így kerüljük el az adózást. A cégcsoport minden márkája legyen az nyereséges vagy veszteséges, olyan vállalat, amely a társaság nagyon magas szintű know-how-ját használja fel. Would you like to have a follow-up? Parancsoljon. Azt hiszem, lehetetlen megválaszolni kérdést a hátralévő hat másodperc alatt. Tom van der Kerán, az EPP. Köszönöm szépen. Itt ül, ülök önök mögött. A Kéring csoporttól Madaloni asszonynak tennék fel egy kérdést. A Reuters-nél jelent meg, hogy adó köteles, illetve kézzel fogható üzleti tevékenységük van Svédországban. Ezt hogyan értelmezzük? És a kollégám kérdéséhez csatlakoznék. Miért Svájcban? Mi, mi teszi Svájcot ilyen különlegesé? Gondolom nem van nagyon alacsony bérköltsége. Valami másnak kell ott lenni. A Facebooktól, a local selling modellről szeretnék kérdezni valamit. Az írásos válaszokat is elküldte nekünk, és ez a helyi értékesítési modell, ez nagyon ígéretes, de erről szeretnék még némi több információt hallani. Például az EU melyik tagállamában alkalmazzák ezt a local selling modellt, és hogyan választják ki ezeket a tagállamokat. Az Egyesült Királyság csökkenteni az adók kulcsot, hogyha úgy döntenének, hogy ott is alkalmazzák ezt a modellt vagy olyan országokat választanak ki, ahol helyi irodáik vannak, helyi jelenlétük van, el, meg tudnám mondani, hogy milyen százalékos megoszlásban fizetnek adót, illetve hogyan tudják jogilag ezt a helyi bizniszmodellt, vagy értékesítési modellt alkalmazni. Modelloni asszony először parancsoljon. Természetesen. A cikkcsoport azért ment Svájcba, mert ennek operatív okai vannak. Svájc Európa közepén, nem az EU közepén, földrajzi szempontból, a luxusmárkák szempontjából stratégiai jelentőségű. Franciaországban, Olaszországban, tehát Svájchoz közel állítjuk elő a termékeket, és az európai piac különösen amikor a 90-es évek végén az LG-t létrehoztuk, akkor a piac alapvetően európai piac volt. Tehát itt a földrajzi helyszín az egyik ok, a másik pedig a biztonság. Rendkívül költségesek a raktáraink, a készleteink, és Svájc ezzel kapcsolatban nagyon komoly biztonsági garanciákat adott. Okay, Mr. Lee. Lee úr. Mikrofont kérjük szépen. A vállalásaink része az volt, hogy mindenhol, ahol a világon van helyi irodánk, ott a helyi értékesítést folytatunk. Nem határoztunk meg prioritásokat, de hát Európából indulunk, és innen megyünk tovább a világ többi részére. Ez egy nagyon összetett folyamat, biztosítani akarjuk, hogy ez jól működik, hogy megfeleljünk az összes jogi követelménynek helyben. Legalább két évig tart, amíg ez a rendszer az egész világon megvalósul és nem tudom megbecsülni, hogy mennyi adót fogunk fizetni, ez a helyi adó és egyéb szabályok változásától is függ, ezekhez mindig kell igazodnunk kell az adópolitikánkban is. De azt el tudom mondani, hogy ennek a modellnek az eredménye, az lesz, hogy a helyi egységekkel, helyi hirdetőkkel fogunk szerződéseket kötni, és ez, ezeknek az országoknak nagyobb nyereségből adódó, nyereség után fizetett bevételt fog eredményezni. Nagyon hálás vagyok természetesen azért, hogy eljöttek, ezt nagyra értékeljük. Egyszer lett volna csak egy levelet küldeni, és nagyra értékelem, hogy személyesen eljöttek. Kérünk csoport képviselőtét kérdezem, az persze az, hogy biztonság, biztonságosban vannak a készleteik. Nos, a többi európai tagállamban nem lehetne építeni ilyen biztonságos raktárakat? A Facebooktól pedig kérdezném, hogy konkrétan melyik európai tagállamban vannak irodáik? I, I can uh, I, I can provide that information. Uh, ezt az információt most nem tudom megmondani, nem tudom, hogy itt van-e nálam ez a lista, de hát Európában 17 irodánk van. Mm, lehet, hogy meg össze tudnám szedni őket. Londonban van biztos irodánk, Párizsban, Berlinben, Olaszországban, Spanyolországban. Majd el fogom küldeni önnek ezt a listát, ha szeretné. Ez nyilvános információ, úgyhogy örömmel megküldöm majd önnek. Kéring csoport. Igen, a készletek biztonsága alapvető fontosságú a cégcsoport szempontjából. Hát a készlet a mi vagyonunk, a mi aktívánk. A 90-es években emlékeztetnék rá, az LG itt a Gucci cégcsoport hozta létre. A 90-es években volt-e olyan ország, amely Olaszországhoz ennyire közel lett volna, közelebb, mint Svájc, amely ilyen biztonsági kereteket tudna nyújtani? Nem tudom. Az tény, hogy ez egyértelmű, evidencia, hogy Svájc ezen biztonságot nyújtja számunkra. A különböző ékszercégek is Svájcban készlet, tárolják a drága köveket. Tehát nem csak mi gondoljuk azt, hogy Svájc Svájc biztonságos ország a luxus márkák számára, a svájci körülmények biztonságosak, amennyiben költséges készleteket akarnak raktározni, készletezni. Végigmentünk a hozzászólók listáján. Mielőtt lezar, lezárnám az ülést, az előadónkat kérdezem, hogy kívánna még mondani valamit. Uraim, nagyra értékelem, a, hogy eljöttek és megpróbáltak választ adni a kérdéseinkre. Persze értem, hogy nem túl lelkesek, ha egyoldalú változtatásokra kerül sor de nagyra értékeljük azt, hogy a helyi forgalmazásra kapcsolatos minimum követelményeknek a Facebook megfelel. Reméljük, hogy lesz jó megoldás, a státuszkót nem látom, hogy hogy lehetne megvédeni. Tehát még egyszer köszönöm, hogy eljöttek, folytatni fogjuk ezt a vitát, és együtt különböző kormányokkal jó megoldásokat fogunk találni, mert csak a globális megoldás a jó megoldás. Elnök, köszönöm mind a három elő, előadónknak, hogy eljöttek és válaszoltak a kérdésekre. Elemezni fogjuk a válaszokat, és tovább folytatjuk majd a munkát. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltak. És ezzel lezárom a mai ülést. A szakbizottság következő ülése Strasbourgban lesz december 10-én, illetve eh, január 24-én Brüsszelben. Köszönöm.